war ja. Ich möchte alle recht Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntünk. Szeretnék a rendel kapcsolatban a módosításokról beszámolni. Nincs még itt mindenki, az alelnökök és a vendégek közül, de szeretném, hogy ezt tudomásul vennék és megértenék ezeket a módosításokat. A 12-es pontra vonatkozik az első módosítás, a Bütikófer jelentés. Ezt a 3-as A pont alatt elkezdjük a mai napon. Az 5-ös pont, Langen úr véleménye, a módosítók megvitatása. Ezt a 3-as B pontként fogjuk tárgyalni, ugyancsak a mai napon. És Nelly Kroos is egy picit később fog jönni, 16 órától lesz itt velünk, és az 5 és a 6 pontot követően fogjuk őt fogadni. A Suza Wagner jelentés, ugye itt is a módosítókat vitattuk volna meg, Ez pedig a mai napon, 31-én, tehát utolsó pontként fogjuk tárgyalni. 13-as pontot illetően a következő bejelentésem van. De Gráta Carvalho jelentése. Itt egy eszmecserét irányoztunk elő. Ezt a 11-es A pontnak vesszük a, a szavazást követően. A koordinátorok ülése nem a mai napon kerül megtartásra, hanem holnap, június 1-én a szavazások után. A kárványok jelentést pedig akkor 15-ösként tárgyaljuk. A 14-es pont Buzek elnök úr kommentárral jön elő elénk a kínai látogatásával kapcsolatban. Ha nincs ezzel kapcsolatosan hozzá szólni valójuk, akkor elfogadottnak tekintem a mai napi rendünket, és akkor a hármas pontra át is térnénk, a jegyzőkönyv elfogadása a március 17. illetve 18. ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása. Ha nincsen módosítási kérelem a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban, akkor automatikusan következik a negyedik pont, és a mai módosított napirendünk szerint ez a négyes pont. A Bütikofer jelentés lesz aki itt is van, és szerettem volna akkor felkérni, hogy vezessen is be bennünket ebbe a dosszéba. Köszönöm szépen, elnök úr! A szabályosítási rendszer a belső piac szempontjából nagyon lényeges, mivel gazdasági szempontból és szociális, illetve környezetvédelmi szempontból is előnyöket hoz magával. Ezen túlmenően Európa, a pozícióját olyan régióként erősítheti meg, ahol úttörő szerepet vállalhat a technológia területén, a zöld technológiával való tapasztalatait is felmutathatja, hiszen arra kellene felhasználni a szabványokat, hogy a politikai célkitűzéseinket megerősíthessük és fordítva is elmondható, hogy az európai célokat a szabványosításnál hát a valóság alap, valóságos alapokra kell helyezni, gondolok itt az energiabiztonságra, a környezetvédelemre többek között. Annak érdekében, hogy a szabványosításnál ez valóban érvényesülhessen, nagyon lényeges, hogy széles palettán mozoghassanak a különböző érdekek, amelyeket érvényesíteni kell, és hogy a szabványosítás egy transzparens eljárás keretében működjék. bevezetésként ezek a volnának az általános megfontolások. Ezekre az általános megfontolásokra alapulnak a következő javaslataim amelyeket majd a véleménybe bele fogalmazunk. Ezt a véleményt, illetve a jelentés majd az IMCO fogja megfogalmazni. Az első javaslatom az, hogy a VTO alapelveket a transzparenciára, az átláthatóságra vonatkozóan, a konszenzusra, a hatékonyságra, a relevanciára, illetve a konzisztenciára vonatkozóan a jogi keretbe foglaljuk bele, nyilván tekintettel a szabványosításra. Második javaslatom, véleményem szerint nagyon fontos volna, hogy a különböző szervezetek, amelyek közérdekeket képviselnek, és foglalkoznak a szabványosítási kérdésekkel, jobban belefolyhassanak ebbe a folyamatba. Mire gondolok? a NOMAP-ME, a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó szabványosító szervezet, egy másik szervezet, amely a környezetvédelemmel kapcsolatos szabványokkal foglalkozik, illetve a fogyasztók védelmét szolgáló szabványok, vagy a szakszervezetekre vonatkozó, illetve a munkavállalókra vonatkozó szabványokkal foglalkozó szervezeteket kellene bevonni. Ha a bizottság megfelelő pénzeszközöket állít rendelkezésre, hogy ezeket a szabványosító szervezeteket bevonhassuk a bizottságnak a mandátuma keretében kialkud, megfogalmazandó szabványokra, úgy gondolom, hogy ezen pénzeszközöknek egy részét specifikusan ezeknek a megemlített szervezeteknek a támogatására fordíthatnánk, hiszen itt közérdekről van szó. Nyilván ez arra az esetre érvényes megállapítás, amikor specifikus szabványok ezen szervezeteknek a hatáskörébe tartoznak. Ezen felül beszélhetnénk arról is, hogy a szabványosítási eljárásban milyen szerep és milyen hatékonyságra kell odafigyelnünk. Nyilván a formális döntések esetében az európai szabványok vonatkozásában egy szavazata lenne a szervezetnek, ezzel a többségi szabályok nem módosulnának. Azt tudjuk, hogy a nagyobb országoknak, mint Franciaországnak, ugye több szavazata van, adott esetben tíz is lehet, de tulajdonképpen négy öt szavazatot ebben a szabványosítási folyamatban a közérdeket szolgáló szervezetektől is érkezhetne. És ez a különböző érintettek és szereplők bevonását illető előírás szempontjából azt gondolom hasznos lenne. Persze hozzáférhetővé kell, hogy legyenek ezek az információk és a szabványok, az eljárásokat tekintve, hogy ezek nagyon összetettek, nem elhanyagolhatóak a költségek sem, különösen a KKV-k vonatkozásában. És ezért én úgy vélem, hogy a nemzeti szabványosító szervezetek pont a KKV-kra való tekintettel egyfajta csomagban kezelhetnék a szabványokat kedvezményes áron. Egyszerűsítésre is szükség volna a szabványosításnál, éppen azért, hogy az utalások az egyes már létező szabványokra számokat tekintve csökkentőek, csökkenthetőek legyenek. Ezt még egyszer aláhúzom a KKV-k szempontjából, azt gondolom, hogy nagyon hasznos volna. Végezetül nagyon fontos volna az is, hogy a szabványainkat koordináljuk megfelelően a kutatás és fejlesztési politikával, és ezért javaslom azt is, hogy megfelelő tevékenységeket fejleszünk ki a technológiai fejlesztés megfigyelésére, és hogy a keretprogramok, illetve a CIP-nél is hangsúlyt helyezzünk arra a kérdésre, hogy miként is alakuljanak és alakítsuk a szabványokat. Nem utolsó sorban pedig a nemzetközi koordinációt is kiemelném is a szabványosítással kapcsolatban, hiszen hogyha konkurenciát alakítunk a szabványok között, akkor azt gondolom, hogy nem jó irányba haladnánk, az új technológiák tekintetében azt gondolom, hogy itt nem fejlődnének akkor a piacok. Ezért tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy minél hamarabb gyorsítsuk fel ezt a folyamatot, és e tekintetben a transatlanti párbeszédre is fektessünk nagy hangsúlyt. A transatlanti gazdasági tanácsnak is megvan a maga feladata, ebben a tekintetben, hiszen neki is asztala az, hogy koordinálja a munkát a szabványokra vonatkozóan. Elnök, köszönöm. Van-e valakinek kérdése, megjegyzése, van-e felszólaló, aki kéri a szót? Igen. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen az együttműködést. Természetesen a szabványok kérdése nagyon fontos az Európai Unióban, és ami a technikai szabványokat illeti a fogyasztóvédelem érdekében, azt gondolom, hogy nagyon sok sikert tudtunk elérni, illetve sikerült európai szabványokat nemzetközi szabványokká emelni, gondoljunk csak a, a REACH rendeletre, a vegyipart illetően és más további példákat is tudnék mondani. Ami a technikai, illetve gazdasági szabványokat illeti, sikeresek voltunk. Szó volt a környezetvédelmi normákról, tehát nem a kereskedelmi jellegű normákról. Például az élettér, védelmére vonatkozó környezetvédelmi normákról, illetve az éghajlat védelmi normákról, de beszélhetünk kulturális, szociális és egészségügyi normákról is. Ezeknél a nem kereskedelmi jellegű eh, szabványoknál sokkal nehezebb a helyzet, ezeket sokkal nehezebb érvényesíteni, és eh, előnyben részesíteni őket. Például, ami a kopenhágai csúcs általagos bukását illeti, az energiacsomag számos rögzített normát nem tudott érvényre juttatni. és a világ többi része ezeket nem akarta elfogadni. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy mi európaiakként ezeket a, ezeket a normákat ne kéne, hogy átvegyük. Például, ami a 4x30-as normát életi. És ebben a helyzetben akkor mit is tegyünk, ezen el kell gondolkodnunk. Hogyha ezeket a szabványokat alkalmazzuk, akkor ezzel természetesen a saját iparunkat hozzuk rosszabb helyzetbe. Más országok pedig, itt legfőképpen a fejlődő országokra gondol, gondolok, illetve az Egyesült Államokra, ők ezeket nem használják, illetve nem érvényesítik. Mit tehetünk ebben a helyzetben? A francia kormány, illetve néhány baloldali párt Franciaországban arról beszélt, hogy a határokon széndiokszid kibocsátási adót kéne bevezetni, annak érdekében, hogy versenyhelyzet szempontjából egyenlő feltételeket teremtsünk. Mit tehetünk általában, amennyiben konfliktus alakul ki a nem kereskedelmi jellegű szabványok és a gazdasági jellegű szabványok között? annak érdekében, hogy ezeket a konfliktusokat sikerüljön megoldani. Azt gondolom, hogy ezek a kérdések mind nagyon fontosak. Az Európai Unió eddig példaértékű megközelítést alkalmazott, de ennek most elérkeztek a határai. Számos területen nem követik az Európai Uniót. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ölbetett karral ülhetünk, hanem folytatnunk kell a harcot, ami a nemzetközi normákat illeti, ehhez pedig intézményi feltételekre van szükség, és ezzel kapcsolatban szeretnék még bővebb információt kapni a jelentéstevőtől. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Azt gondolom, hogy a felvetett kérdések jelentősek a számunkra. A szabványosítás a jövőben is jelentős szerepet fog játszani, Ferhajgen biztos hangsúlyozta, hogy kevésbé technikai jellegű jogalkotást kéne végezni, és a szabványosítást az illetékes szervekre kéne át, átruházni, illetve a kompetenciákat rögzíteni. Itt megint csak arról az alapelvről van szó, hogy nagyon fontos a kölcsönös elismertethetőség és a harmonizáció. Hol szeretnénk ezeket megvalósítani, ez, ez nagyon fontos tisztázni. Azt gondolom, hogy ezen a két szinten egyértelmű vitát kell folytatni, mind a 27 tagországban van lehetőség arra, hogy a szabványosítást a kölcsönös elismertethetőség jegyében is előbbre vigyük, illetve az összevethető európai szinteken a a harmonizáció jelenti az egyik legnagyobb kihívást. Vannak olyan cégek a gazdaságban, amelyek nemzeti, illetve nemzetközi normákat alkalmaznak. A mi feladatunk itt az, hogy a belső piacra figyeljünk oda, illetve megvizsgáljuk azt, hogy milyen normákra van itt szükség illetve amit Bütikófer is, úr is felvetett, a költségek, illetve a rendszer finanszírozása természetesen szintén jelentős szerepet játszanak. Nem látok további hozzászólási kérelmet, éppen ezért a bizottságtól kérdezem meg, hogy szeretnének -e állást foglalni. Dirse úr képviseli a bizottságot. Érthető, mivel ezt a napirendi pontot előre hoztuk, hogy nincs senki itt a bizottság képviseletében. Ettől függetlenül folytatjuk a napirendi pontokat. A következő vita, um, illetve a módosítók benyújtásának határideje június 23-a, illetve 24-e 17 óra, június 24-e 17 óra, és a módosítókról szóló vita, illetve a szavazás július 13-án lesznek, és az imkóban a szavazásra pedig szeptember másodikán kerül sor. És a második Strasburgi szeptemberi plenárison vagy az októberi plenárison kerül sor a végső szavazásra. Ha mindenki egyetért, akkor Bütikófer úrnak, a jelentéstevőnek adom meg még egyszer a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönetet szeretnék mondani önnek, illetve Weber kollégának a megjegyzéseikért. Igazából nincs sok hozzáfűzni valóm egy-két pontra szeretnék visszatérni. Nem vagyok biztos abban, hogy a téma kibővítése, mint ahogy azt Weber kolléga már el is mondta, itt megfelelő helyet kaphat. És nagyra értékelem a szabályok, a normák jelentőségét, de lehet, hogy rosszul értettem Weber urat, következőképpen értettem az ő hozzászólását. Én nem úgy értékelem ezeket a normákat, mint nehéz vagy terhes feladatot az ipar számára, hanem én ebben esélyt látok. Függetlenül a széles körű vitától, a szénkiszivárgásról, a tanulmányok arra hívják fel a figyelmet ebben a témában, hogy a probléma nem olyan nagy, mint ahogy néhány érdeklődő fél ezt tekinti. És hogyha nem csak kizárólag az európai perspektívára korlátozódunk, hanem azt is tudomásul vesszük, hogy bizonyos fejlődő országokban a technológiai innováció a harmadik ipari forradalom keretében igenis gyorsan fejlődik, akkor igen nagy tisztelettel kell nyugtázni azt, hogy ők nem fognak majd ott arra várni, hogy utánunk futhassanak, és a nyomunkba eredhessenek, hanem ők a saját véleményüket fogják és érdekeket érvényesíteni. Tehát már régóta nem egy olyan helyzetben vagyunk, hogy azon kéne elgondolkodnunk, hogy mások számára akarunk-e példát mutatni. A kínaiak ránk már nem várnak, nem várnak arra, hogy Európa szeretne példát mutatni a számukra, hanem ők a legmodernebb technológiákkal próbálják meg Európát lekörözni. Éppen ezért én iparpolitikai szempontból különösen veszélyesnek tartanám azt, hogyha elterjesztenénk azt a véleményt, hogy az iparnak kell szívességet tenni, azzal, hogy a közös normák kidolgozásakor óvatosak leszünk. Én pontosan azt gondolom, hogy ennek az ellenkezője lenne helyes. A közös normák kifejlesztésével ahhoz kell hozzájárulni, hogy az innovációs sebesség magasabb fokozatra kapcsolódjon, egyébként le fogunk maradni ebben a versenyben. Köszönöm. Äh, Köszönjük szépen, Bütikófer úr. Hát is térhetünk akkor naporendünk következő pontjára könnyű és kishaszon gépjárművekre vonatkozó kibocsátási határértékek, úgyhogy fel is kérjük Langen urat, hogy akkor kezdje el a beszámolót. Elnök úr, annál a fázisnál tartunk, ahol a módosítókat tárgyaljuk. Több mint 200 módosító érkezett, 18 különböző pontra koncentrálnak ezek a módosítók. Az első módosító a jogalapra vonatkozik, és azzal kapcsolatos, hogy a belső piacot lehet-e még a hivatkozási alapnak tekinteni erre vonatkozóan majd szavaznunk is kell, bízom abban, hogy az Envitől érkező vélemény meg is érkezik addigra. A második nagyon nagy komplexuma ezeknek a módosítóknak, azok a rövid távú célértékekre, határértékekre vonatkoznak, mind magasságukat tekintve, mind az évet, a határidőt illetően. A kibocsátási értéket vonatkozóan ugye tudjuk, hogy 175 g volt a bizottsági célérték. Vannak javaslatok, amelyek ennél alacsonyabb kibocsátási szintet követelnének, Harms asszony, Wall asszony, Wagner, Tomzon és egyes más. A 165, illetve a 160-as értéket javasolták. Én azt javasolnám, hogy a bizottsági határértéket, tehát a 175 g per kilométernyi széndiokszid kibocsátásra korlátozódjunk. A másik téma ugye a hosszú távú célérték, a vonatkozásban, hogy mikor lépjen életbe a célértéket. A bizottság 135 grammot javasolt hosszú távú cégként. Itt érdekes módon 160 grammos magasabb értéket vagy 150 grammos értéket javasolt, 125, 130, 130 gramm és 145 gramm is előfordul, nyilván más határidővel. 2020-as határidő szerepelne, és én a magam részéről visszavonnám ezt a javaslatot, és egy kompromisszumot szeretnék kieszközölni, hogy valahol úgymond átlagoljunk, mert az MV véleménye, illetve tervezete hasonlókat irányoz elő. Azt gondolom, hogy a kompromisszummal észszerűen lépnénk előre. A ható, hatáskör a hatály kiterjesztésével kapcsolatban két módosító érkezett az M2 és N2-es kategóriára vonatkozóan javaslat szerepelt, hogy ezeket is vonjuk a, a jogszabály hatája alá, a bizottság azonban csak az egyes kategóriákra, n egyes kategóriákra korlátozta itt a hatályt. Ami a környezetvédelmi lábnyomot, a szénlábnyomot illeti, ezeket el tudjuk fogadni, Fontos, hogy mikortól induljanak ezek a célértékek, és mikor lesz hatályos a rendelet. Nos, ezzel kapcsolatban olyan javaslatok vannak, hogy legyen egyfajta harmonizáció, a személygépkocsikra vonatkozó, CO2 kibocsátásra vonatkozóan vannak olyan javaslatok, amelyek lassabb phasing in bevezetést, tehát javasolnának, Hármzasszony fogalmazott meg ilyet illetve Harms asszony phasing in nélkül szeretné bevezetni a határértékeket. Én úgy látom, hogy a startlövést, hogy úgy mondjam, hiszen nincs még megállapodás, 2015. januárjára ö, toljuk el, és a magasított, az egyre magasabb értékeket 65%-kal egészítsük ki. 2016-tól pedig ugye minden járművet a rendelkezés hatája alá vonnánk. Hát ez egyébként nagyjából egyfajta ilyen középutat jelentene a módosítók vonatkozásában, ha valaki úgy érzi, hogy kimaradt az elképzelés, szóljon. A szuperkreditek a hetes csoport alá tartozó módosítók köre. Itt vannak olyan javaslatok, hogy töröljünk, van, vannak egyéb módosítók. Én a személygépkocsikra vonatkozó CO2 kibocsátásokra analógiaként javasolnám az elhangzó kollégák javaslatai szerint nem 50 g legyen a, az alapérték, hanem 50 százalék mert például teherautók esetében egy 50 grammos meghaladás az más, mint az autók, a személyautók, vonatkozásánál, személyautók vonatkozásában. A 2015-ben 3,5, 2018-ban pedig másfél százalékos eltérést tudnánk a könnyű haszongépjárműveknél elfogadni. Vannak olyan módosítók is, amelyek inkább csak hát szerkesztői munkát követelnek meg. Következő pont, ugye a szankciók, a büntetések köre, itt a négyes kompromisszumot javasolnám 2015-től kezdődően, hogyha ugye hatályos lesz a rendelkezés, ez lenne a határidő, és nagyon lényeges, hogy 120 eurót irányoz elő a bizottság, hogyha 3 grammos az eltérés, miközben ugye 95 euróról beszéltünk mi 2019-ig, és 2020-tól pedig 95 euró lenne a szankció. Ez egy kicsit alacsonyabb a bizottság által javasolt büntetésnél. De ha jól látom, akkor az envi javaslatával ez összecseng. Közzétételi kötelezettségek egy évvel később jelentessük meg a 9-es cikkben foglaltakat. Marian és UNESCO kollégák hozták ezt a javaslatot, ezt tudom támogatni a határértékekre vonatkozóan 220 volt a bizottság javaslata, Tikau asszony 30 ezret javasolt, én 25 ezret tudnék javasolni. Azt gondolom, hogy itt is meg tudunk egyezni. Az ökoinnováció következő. Itt Hánz asszony törlést kíván, az elhangzott kollégák az öko innovációra vonatkozó rendeletre utalnak, Tikao asszony pedig 7-ről 10, 10 gramra való emel, ö, megemelést ö, javasolt. Ez technikai jellegű kérdés, illetve az, hogy az egyes komponenseket hogyan is értékeljük erről érdemes elgondolkodni. Én egyébként Tikao asszony javaslat mellé egy plusz tettem, nem tudom, hogy lesz-e többségen. A következő kritikus pont a sebességkorlátozók. Számos módosító érkezett ezzel kapcsolatban. A 24-es preambulum bekezdést törölni kívánják, és a sebességkorlátozó pozitív hatását kellene kiemelnünk mind a környezetre, mind a közúti biztonságra. Vannak olyan módosítók, amelyek az én véleményemet is képviselik, különböző frakciókból érkeztek ezek, Van Brandt Harms és Grote urak a hatály kiterjesztését kívánják, a 92 per 6-os szerint kiterjesztenék a rendelet hatáját. Vannak olyan kollégák a zöldektől, akik egy új 5-ös A cikket szeretnének integrálni különböző hatá- korlátozókkal, 120, 110, illetve 100 km per órás sebességgel, vagy akár egy olyan határral, határral, amelyet az egyes országok rögzítenek. Hát erről majd mindenképpen szavazni kell. Én a magam részéről nem tartom ezt sem kötelező érvényűnek, sem észszerűnek, mert valóban nemzeti hatály alá tartozik a sebességkorlátok meghatározása. 12 per 1-es cikkre vonatkozóan többen kértek törlést. A frakcióktól jött javaslatok úgy tűnik, hogy többséget fognak kapni. A hatos számú kompromisszum úgy tűnik, hogy itt irányadó, amely a törlésre vonatkozik, és azt támogatja. Az N2 és M2-es kategóriába tartozó járműveknek a hatály alá vonása, ez az ötös kompromisszum. Ez egy eléggé terjedelmes szakasz, nagyon sok minden szerepel ebben a kompromisszumban, és ez is egyfajta egy ilyen középutas megoldást javasol. Alternatív paraméterek, mint a footprint, 12 per 5-ös 6-os cikk, Ódi úr törlést kíván. Aztán különböző módon, különböző célra alkalmazott járművekre vonatkozó módosítók mind ugyanabba az irányba mutatnak. Odiór úr törlést szeretne, a többiek azonban azt kívánják, hogy a bizottság 2011-ig alternatív módszert javasoljon a CO2 kibocsátás tekintetében. Az utolsó pont pedig az adatok közlése, ugye 2012-13-ra toljuk el a kezdő évet, a kezdés évét, és az öko-innováció és a CO2 kibocsátás egymásra való kapcsolata. Ez volt a hat legfontosabb és legkritikusabb pont, ahol nem igazán mutatkozik egyfajta csapásirány, és jó lenne, hogyha a vita után a bizottságtól is hallhatnánk még erre vonatkozóan valamit. Ami a lefolyást illeti, volt már Kelen úrral egy megbeszélés, a korlátokra vonatkozóan vannak még nyitott kérdések, és a szakbizottsági elnököknek tisztázni kell, hogy az ITRE szakbizottságnak mi a hatásköre. Végül is azt mondtuk, hogy mindenki elkészíti a saját jelentését, és ezt követően ülünk össze. Egyébként az ENVI szakbizottságon belüli vita azt mutatja, hogy elég nagy az egyetét és azokkal a kompromisszumokkal, amelyeket én itt most elővezettem. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Perió kolléga következik. Presidente, grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. A módosítások első látásra azt mutatják, hogy a legnagyobb, a módosítások legnagyobb részére jellemző egy átfogó vezérfonal. Azzal kapcsolatban például, hogy mikor legyen a hatályba lépés időtuma, ahogy ezt már Lángen úr is említette. Véleményem szerint, hogyha túlságosan hosszú bevezetési időt, vagy hatályba lépési időt fogadunk el, azt, azt nagyon meg kell gondolni. Véleményem szerint figyelembe kell venni a, ezen típusú gépjárművek piacát, a kereskedelmi felhasználást, illetve azt, hogy nem annyira dinamikus a könnyű haszongépjárművek piaca, mint a személygépkocsik esetében. Általában 10 év egy ö, ilyen gépjárműnek az élet tartalma tehát hosszabb ez, mint a személygépkocsik esetében. A 35 grammos határ, vagy határszám, azt gondolom, hogy nagyon ambiciózus, nagyon komoly erőfeszítést igényel. Ehhez mindenképpen egyfajta felkészülési időszakot kell megadnunk, ezt nem lehet egyik napról a másikra teljesíteni, ezért a 2020 helyett én a 2025-ös évszámot javaslom. A 160 grammos kilométerenki adatot véleményem szerint el is lehet fogadni. azzal kapcsolatban, hogy 2011-ben kapjuk meg a bizottságtól az ezzel kapcsolatos ütemtervet, ez mindenképpen elfogadható. Ez a jelenlegi javaslat gazdasági, illetve munkaerőpiaci válság idején érkezik. Nagyon nehéz ilyen, ne, ilyen időkben, ilyen válságos időkben kemény értékeket megszabni. A 130 125-ről 125 gramra történő kilométerenki széndiokszid kibocsátás valóban szép cél, de nem tudom, hogy készek vagyunk-e arra, hogy ezt elérjük. Attól félek, hogy túlságosan komoly befektetéseket igényel ez, és ez mindenképpen negatív hatással lenne a foglalkoztatásra. Köszönöm. Ja, danke. Nächstes, äh, Frau. Köszönjük szépen, Hólasszony. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Lángen úrnak, nagyon komoly munkát végzett, és nagyon jól bemutatta a módosításokat. Néhány dolgot én is szeretnék megemlíteni, amit eddig, ami eddig nem került szóba, de véleményem szerint fontos. Egyik, az egyik az a érve lenne az autóiparnak, hogy a bizottság javaslata nem megfelelően átgondolt. Aztán még egy dolog van, ami eddig nem került szóba. Ez pedig az lenne, hogy a szuperkreditekhez hasonlóan a negatív szuperkrediteket is ki kell számolni. Tehát mi a helyzet azon gépjárművekkel, amelyeknek rendkívül magas a széndiokszid kibocsátása? Tehát a szuperkreditrendszer vagy szuperhitelrendszer önmagában nem elégséges. Ezzel az előállítók, vagy a, gép, a gépjárművek gyártói megengedhetik maguknak azt, hogy a, tő, a, tő, a jövőben is gyártsanak ilyen gépjárműveket. Azt hiszem, hogy itt egyfajta filozófiai választó vonallal állunk szemben. Vannak olyanok, akik úgy látják az ipart, mint, amely képes innovációra, ha megnézzük, hogy mi történt a személygépkocsikkal, az ipar valóban nagyon gyorsan lépett, amikor a széndiokszid kibocsátásról szóló jogszabályok megjelentek, nagyon gyorsan reagáltak. A normális családi autók, amelyek normál technológiai felszereléssel rendelkeznek, egyre alacsonyabb széndiokszid kibocsátással rendelkeznek, 29 g körül járunk most, és én igenis hiszek a gyártók innovatív képességeiben. Mindenképpen támogatnunk kell az innovációt, mint olyat, hiszen ez teremthet a jövőben munkahelyeket Európában. Az Egyesült Államokban évente 5%-kal csökken a kibocsátás, nem szabad, hogy ebben leelőzzenek minket. tehát nem szabad a babérjainkon ülnünk. Nagy a kísértés, hogy magukra hagyjuk az gépjárműgyártókat, pedig éppen az ellenkezőjét kéne tennünk, ösztönöznünk kéne őket, ösztönöznünk kéne a haszongépjárművek gyártóit is, hogy innovatívak legyenek. Az 50 grammos szuperkreditek javaslata jó lehet az új technológiákat, az elektromos autókat ez, e, fejlesztését ezt támogathatja, tehát nem az 50%-os szuperkrediteket kell támogatni, hanem az 50 grammos az 50 grammos célkitűzést. Aztán egyéb kérdések. Jogalap. A környezetvédelmi megfontolások mindenképpen azt írják elő, hogy csökkentsük a széndiokszid kibocsátást. Hogy pontosan hány gram legyen a széndiokszid kibocsátás, szerintem alacsonyabb számokat kéne megjelölni, nem fogom most felsorolni az összes elhangzott javaslatot, de nagyon az kell, hogy megmutatkozzon a jogalkotók szándékában, hogy megpróbáljuk a csökkenést elérni. az Egyesült Királyságban a kisvállalkozók szervezete azt szeretnék a bizottságtól kérni, hogy alacsonyabb szinteket jelöljenek meg, és ez tükröződik a benyújtott módosításokban is. Aztán a szankció kérdése. A 120 g valószínűleg jobban motiválja határértékként a gyártókat, arra, hogy valamit megváltoztassanak a jelenlegi módszereiken. Tehát ez nem egyfajta zavaró követelmény lesz, hanem igenis ez inspirálhatja őket. Aztán kérdés az is, hogy a szankciókat pontosan hogyan ö, foganatosítsuk, hogy általánosak legyenek ezek a szak, szankciók, vagy ö, sávonként kelljen ezeket kiróni. Ezt később még lehet pontosítani. Minél gyorsabban hatályba lépnek ezek a jogszabályok, annál gyorsabban tud reagálni az ipar. Ezzel kapcsolatban Langan úr egyébként még nem láttam magát a módosítás szövegét, de jó lenne, hogyha az árnyék jelentéstevők tudnának egyeztetni ebben a témában. Nem tudom, Langen úr, mit gondol erről. Remélem, hogy kompromisszum kompromisszumot tudunk találni ebben a kérdésben. Nächster Herr Chateau, bitte. Chateau. Chateau képviselő úr. Merci, Monsieur le Président, et merci au rapporteur. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az a jelentéstevőknek, megköszönöm, meg, jelentéstevőnek megköszönöm, hogy bemutatta ezt a témát. A mondandóm kapcsolódik ahhoz, amit az előttem szóló mondott, tehát, hogy az árnyék jelentőstevőknek és a jelentőstevőknek le kell ülniük egymással egyeztetni. A technikai kérdések mellett véleményem szerint ma arról is beszélnünk kell, hogy nagyon komoly energetikai és gazdasági helyzetben állunk. Két lehetőség mutatkozik előttünk. Az első lehetőség az, hogy a vállalkozásokat, a vállalkozásokat, a vállalatokat védjük, ezt kérik tőlünk. Nézzük meg, hogy Amerikában mi a helyzet. A kongresszus több tagja azt a kérést támogatta, hogy derogációt adjanak a nagy vállalkozásoknak, mint például a General Motorsnak. Láthatjuk, hogy például a tőzsdén semmiféle tőkésítést nem tapasztalhatunk a GM, a General Motors esetében. És ez az egyik legnagyobb amerikai vállalat. Ezzel azt szeretném mondani, hogy ha mondjuk Koreával szabadkereskedelmi megállapodást írunk alá, ennek az összes megkötésével, és fölmennek az energiaárak, ami mindjárt, minden bizonyal bekövetkezik az elkövetkezendő hónapokban, akkor nagyon nehéz, nagyon nehéz helyzetben találjuk magunkat. Itt az Európai Parlamentben az a feladatunk, hogy elgondolkodtassuk az ipar, az üzlet képviselőit hogy hosszú távon mi jelenthetne megoldást. Tehát vagy az első lehetőséget választjuk, avagy sokkal nagyra törőbb szabályokat kérünk számon. Egyszer, nem régiben a gépjárművekről beszéltünk itt az Európai Parlamentben, és úgy tűnik, hogy a gyártók igen hamar alkalmazkodtak az akkor kitűzött normákhoz. Véleményem szerint ez ebben az esetben is lehetséges, gyorsan kell nyomást gyakorolnunk rájuk. A 2014-es évtől kezdve ezt meg kéne valósítani. El kell azt érnünk, hogy az hogy a gépjármű gyártás ipara igenis nagyra törő legyen. Köszönöm. This Ford, bitte. Ford asszony következik. Köszönöm szépen. Egyetértek az elhangzottak legnagyobb részével, és nem irigylem a jelentéstevőt, nagyon nehéz egyeztetni ilyen kérdésekben, nagyon sok az eltérő vélemény, illetve eltér ennek a szakbizottságnak és a Környezetvédelmi Bizottságnak a nézete is. Megköszönöm Horasszony innovációval kapcsolatos megjegyzéseit. A 80 és 85-ös módosítást én nyújtottam be, ez mind a kettőnek a tartalma a sebességkorlátozók és a széndiokszid kibocsátás kapcsolata. A kis, a kis, és, köp, kis és középvállalkozásokat foglalkoztatja az a probléma, hogy ez milyen költségeket ró majd rájuk. Egyeztettem az ipar képviselőivel, akik azt mondták, hogyha valóban köteleznek arra, hogy egy ilyen sebességkorlátozót beszereljek az autóba, és ezáltal csökken az üzemanyag felhasználás, akkor ezt kompenzálja nekem valaki. Tehát térítsék meg valamilyen mértékben a sebességkorlátozók árát. Ezt mindenképpen vegyük be. Nagyon fontos az tehát, hogy hogy annak függvényében vásároljanak például gépkocsit a kis és középvállalkozók, hogy annak milyen a széndiokszid kibocsátása. Elképzelhető hát az is, hogy ne legyen kötelező a sebességkorlátozó, de valamiféle kompenzációt adjunk azoknak, akik ezt használják, vagy legalább segítsük azt elő, hogy gondolkozzon el a kis vállalkozó azon, hogy milyen típusú gépkocsit vásárol meg. Mrs. Van Bremt, die nächste. Van Bremt, please. Köszönjük szépen, Van Bremt asszony következik. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Nagyszerű, hogy az összes problémát és az összes kihívást, ami a dofióból adódik, kiemelte. Tudjuk, hogy szükségünk van most itt egy véleményre, és hogy a végleges módosítás, szavazás, bocsánat, az Envi-ben, majd pedig a plenárison is szükségeltetik. Ezzel kapcsolatban lenne is egy kérdésem a jelentéstevőhöz. Ugye kompromisszumos módosítókról beszélünk, nem tudom, hogy akkor csak itt a szakbizottságunkon belül, hiszen hogyha az Envin belül az összes frakcióval már egyeztettek volna, hát akkor furcsa helyzet lenne. De általános megjegyzés, amit Zsadó és Hol kollégák is elmondtak. Mindig hallom azt, hogy a klímaváltozásról folytatott vitában minden frakció azt mondja, hogy a technológia lesz a megoldás, és az fog segíteni az ambiciózus céljaink megvalósításában. Ugyanakkor aztán jön a nagy ijegység, amikor valóban ott van a feladat, hogy legyünk bátrak, normákat állítsunk, amelyeket célokként meg kell valósítaniuk az különböző ágazatoknak. Nyilván beszélni kell ezekről, de én után azt kell mondjam, hogy félek azoktól a kompromisszumoktól, amelyek csorbítják a bizottság javaslatait. Elég jól ismerem a bizottságot, és realista vagyok, és azt mondom, hogy a bizottság javaslatai olyan javaslatok, amelyeket realista megközelítéssel megvalósíthatónak tart az egyes ágazatokra vonatkozóan. Tehát a magam részéről azt mondom, hogy nem tartom elő elfogadhatónak azokat a kompromisszumos megoldásokat, amelyek csökkentik az ambiciózus bizottsági célokat. Üdvözlöm a sebességkorlátokra vonatkozó javaslatokat a jelentéstevőtől, ezeket támogatom, mindig is sikre szálltam ezek mellett, úgyhogy ezekért köszönet, és azt gondolom, hogy ez egy jó javaslat lenne itt a bizottságon belül, remélem, hogy ezt tudjuk támogatni. Akkor a bizottságtól, Filip Rumtól halljunk most egy kis összefoglalót. Thank you. Uh, thank you, Mr. Chair. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Langen úrnak, hogy ilyen teljesen foglalta össze a módosítókat, nem volt belőle kevés, nem volt egyszerű tehát a feladata. Én is kíváncsian várom, hogy mi lesz a kompromisszumos módosítások végső üzenete a különböző dátumokkal, határértékekkel kapcsolatban. Csak úgy lehet igazából véleményt mondani erről a, erről a jelentésről. Többen is elmondták, hogy valóban nagyon nagyra törő javaslatra van szükség, ezzel tudjuk motiválni az ipart. Jelenleg is nagyon komoly kihívások előtt állunk. A szállítmányozásban egyre növekszik a széndiokszid kibocsátás aránya. Ezt kell valahogyan megpróbálni csökkenteni. Szerintem rövid távú és hosszú távú cél, cél kitűzésekre van szükség. Az iparral konzultált a bizottság, mindkét témában, rövid távon és hosszú távon is készítettünk erről számításokat. A bizottság EU 2020-as stratégiájából egyértelműen kiviláglik, hogy az innováció nagyon fontos célkitűzés. A széndiokszid kibocsátást a technológiai javításokkal, módosításokkal kell ö, csökkenteni, és ez igenis javítja az ipar helyzetét, fejlesztésre vagy fejlődésre készíti azt. Egyetlen téma tűnik problémásnak számomra, ez az úgynevezett a szuper, szuperkreditek vagy szuperhitelek használata. Azon ö, úgy, úgy ö, dolgoztuk ezt ki, mintha már lennének 50 gramnál kevesebb ö, kibocsa, vagy kisebb kibocsátású gépkocsik. Egyébként szükség lenne ilyenekre. Az egyik francia gyártó egyébként olyan tervekkel rendelkezik, hogy a jövőben elektronikus autókat, kisbuszokat működtet majd, illetve gyárt majd. Nagyon hasznos lenne, hogyha ezek városi környezetben működnének, és hogyha ehhez környezetbarát közbeszerzési szabályok is társulnak, az mindenképpen jót tesz majd. Végezetül hadd mondjam el összefoglalásként, hogy mindenképpen nagyra törő tervek kellenek, okosan kell azzal kapcsolatban gondolkodni, mik legyenek a határértékek, illetve a határidők, figyelembe kell venni az ipar véleményét, motiválni kell őket, és nagyon kíváncsi várom, hogy pontosan milyen módosítás, kompromisszumos módosítások születnek majd. Köszönöm szépen, elnézést, hogy leállítottam, de 30 másodperccel többet beszélt. Köszönöm szépen az összes hozzászólást. Egyetértek szinte mindenkivel. A technológia egy fő ér, mi szerint nem kész a technológia, de én úgy gondolom, hogy ha a politika felkészült, akkor a technológia és a szabályozás is megvan hozzá. A 125 módosító indítványommal azt gondolom, hogy sokkal ambiciózusabbak voltunk, mint a bizottság, illetve a 100 km per óra limit bevezetésével is, illetve ezzel a javaslattal és ez 67%-os eh, hatékonyságot jelenthet, ami pedig eh, a munkahelyek teremtését illeti a válság idején, ez eh, munkahelyeket fog teremteni, más típusú munkahelyeket természetesen, de támogatnunk kell a munkavállalókat, illetve egy új ambíciózus éra kezdetét. Tehát ne lazítsuk fel a szabályozást, eh, ahogy erre a bizottság javaslatot tett. És ami engem illet, még ambiciózusabb is lehetne ez a terv. Tehát nagyon fontos a stimuláció és a szabályozás, de megfelelő mértékben. Köszönöm szépen. Langen úr, parancsoljon, még egyszer nagyon röviden megadom a szót. Rövid leszek. A bizottság tisztviselőjének véleménye meglepett, a bizottság javaslatokat tesz, és felvetti a, felszólítja parlamentet arra, hogy legyen ambiciózusabb, mint a bizottság. Ez nagyon furcsa itt a parlamentben, én ezt még sosem tapasztaltam, hogy a bizottság a saját javaslatait nem akarja támogatni, tehát azt gondolom, hogy ennek még utána kell nézni, meg kell vizsgálni azt, hogy ki is az, aki a bizottságot képviseli és nevében felszólal. A második megjegyzésem. Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak a kollégáknak, akik eh, módosították az értelmetést, és értelmezést, és azt gondolom, hogy a tényleges eh, csökkentés az igazi célunk, és nagyon fontos, hogy az ipar egy meg, számára megvalósítható javaslatot kapjon. Nagyon fontos a széndiokszidot kibocsátó autóknál hasonlóképpen hoztunk erről vitát, és a nagy többség arról határozott, hogy átmeneti időszakra teszünk lehetőséget, az ipar pedig ezt támogatta, és az eredmények is jobbak voltak, mintha szigorúbbak lettünk volna a szabályozásnál. Most a szuperhitelekről és az elektroautókról van szó, arról beszélhetünk, hogy 50 grammot vagy 50 százalékot tűzünk-e ki célul. Én az 50 százalékot támogatom, hiszen itt nem kis haszonjárművekről van szó, személyi járművekről, hanem haszonjárművekről 2,5 tonnáig és azt gondolom, hogy az elektrós autók támogatása egy teljesen más lapra tartozik, de hogyha a kis haszonjárművek esetében e, esélyt akarunk nekik teremteni, és e, hitelt juttatunk a számukra, akkor ez itt nagyon fontos. E, Zsadúr és Holasszony rákérdeztek arra, hogy mi a helyzet a kompromisszumokkal. Én javaslatot tettem kompromisszumokra 2019 módosító alapján. Ezeket önök az ülés után közvetlenül megkapják, azért, hogy utána járhassanak, illetve kialakíthassák a saját véleményüket. A hónap végére terveztük a szavazást, tehát elegendő idő áll rendelkezésre a bilaterális és más egyeztetésekhez. A fordasszony szempontja az ökológiai télmeghatározás. Itt erről még el kell gondolkodnunk van bremte asszony, én nem mondtam azt, hogy a sebességet kell korlátozni. Ön ezért köszönetet mondott nekem, de én ezt nem tettem meg, lehet, hogy rosszul fordították. Nem pozitívan nyilatkoztam a sebességkorlátozással kapcsolatban, és egyébként pedig azt gondolom, hogy a többség segítségével értelmes kompromisszumot dolgozhatunk ki, és a közösen rögzített célokat mindenki támogatni tudja majd. Köszönöm szépen, mondja az elnök Werner Langán képviselőnek a következő vitára április elnézést, javítja magát az elnök. Tehát április 7-én volt az első vita, a szakbizottságban pedig június 24-én kerül sor a szavazása, és az MV-ben pedig júliusban fognak szavazni előre láthatólag ezzel ezt a napi rendi pontot le is zárhatjuk, és Pilár de Castillo-t meg is szeretném kérni, hogy vegye át az elnökletet. Yes, it's, uh, Please, colleagues. Kedves kollégák, elkezdjük a következő napi rendi pontot. A digitális menetrendért felelős biztosra folytatunk eszmecserét, Rossz asszonyjal az európai digitális menetrendet fogja bemutatni. Ezt a szöveget, amit a bizottság készített el, már ismerjük, de most személyesen fog erről beszámolni, hiszen annak idején megígérte, hogy gyakran ellátogat majd ide a szakbizottságba. Az egyik legfontosabb stratégiai célkitűzésről fog most beszámolni, ez, nagyon, ez gerincét képezi a 2020-as stratégiának. Az a célunk, hogy, a, hogy az Európai Unió gazdaságában a versenyképességet, nagyobb hatásfokkal tudjuk elérni. Ezzel át is adom kedves biztos asszonynak a szót. Tessék. Thank you much. Um, Köszönöm szépen. Elnök asszony. Tisztelt képviselők. Valóban arról van szó, hogy ígéretemet teljesítem, és ellátogatok önökhöz. Szerintem minél hamarabb kerül erre sor, annál jobb. Szeretném. Szeretnék most beszámolni a digitális menetrendről. A bizottság javaslata, javaslatát május 19-én fogadta el a bizottság. Ez a 2020-as európai stratégia első és legfontosabb eleme. Kérem, vegyék figyelembe azt, hogy ez a stratégia vagy menetrend csupán három hónap alatt készült el, ennyit telt el azóta, hogy a Barroso Bizottság elkezdte működését. És szeretnék itt köszönetet mondani önöknek, hiszen nagyon sokat tettek ahhoz, azért, hogy megszülessen ez az anyag, illetve Pirál Castillo asszonynak fontos szerepe volt ebben, Calvin, Lambert képviselőket is kiemelném. Azt hiszem, hogy a az önök kéréseit maradéktalanul viszont láthatják a bizottság javaslatában, és ezt gondolom elégedett, megelégedéssel tölti el önöket. Hiszen ugyanazok a céljaink, ugyanazok az aggájaink, míg önöknek, ugyanazokkal a kihívásokkal próbálunk megküzdeni és az is nyilvánvaló, hogy önöknek és nekünk közösek az érdekeink, ez pedig az, hogy az európai polgárok életét javítsuk, és az digitális menetrend nagyon sokat tehet ezért. A digitális menetrendben hét probléma és ezek megoldása szerepelnek. Az interoperabilitás hiánya, a fragmentált piacok, a kiberbűnözés, a beruházás hiánya a hálózatokban, nem megfelelő hálózatok, a kutatás nem megfelelő mértéke, az internetes tudás hiánya. Ezek lennének a problémák. És hogyha megengedik, akkor most részletesen végigvenném ezeket. Először is, hogyan lehet elérni azt, hogy a digitális egységes belső piac működjön? Nagyon jól lett, jót tenne ez, hiszen így az összes tagállamban ö, ugyanolyan feltételekkel működhetnének a szolgáltatások. Nagyon jó lenne, hogyha a copyrightok ö, kérdése is egyszerűbb lenne, illetve a határon túlnyúló ö, licenszek kérdését is megoldhatnánk, ez mindenképpen hozzájárulna ahhoz is, hogy az egységes európai fizetési övezet megvalósuljon. Aztán az E aláírással kapcsolatos irányelvben is olvasható az, hogy az interoperabilitás megnövekedhez, illetve az elektromos azonosítás kölcsönös elfogadása is megvalósulhat ezzel. A 7 pont második pontja az interoperabilitás és a közös szabványok. Ezen a területen még számos hiányosság van, közbeszerzésben, szabványokban, koordinációban, a különböző közhatóságok közötti kommunikáció vagy koordináció. Ezért is kell jobb szabványokat elérnünk az EU-ban. Az európai szabványpolitikát ezért át fogjuk nézni, át fogjuk vizsgálni, és javaslatokat teszünk majd annak érdekében, hogy az IKT szabványokat globális módon lehessen használni. Az interoperabilitást úgy fogjuk segíteni, hogy már 2010-ben európai interoperabilitási stratégiát dolgozunk ki, és ennek keretet szabunk. A harmadik pont, haladok sorban, ugye, a megbízhatóság és a biztonság kérdése. Elnök asszony, az állampolgárok csak azokat a technológiai fejlesztéseket karolják fel és fogadják el, amelyek biztonságosak. Ezért meg kell őket védeni az összes fenyegetés előtt, az összes kiberbűnözés elől, illetve az online csalások elől kell, kell szemben meg kell őket védeni. Ez közös felelősségünk, a magán és közférának is feladata, hogy ez ellen, hogy ezzel szembeszálljon. Szeptemberben a bizottság egy javaslatot fog benyújtani, az idei szeptemberről beszélek, hogy modernizálj, hogy egy modern, hogy modernizáljuk az internetes biztonsággal foglalkozó ügynökséget, és fellépjünk a kiberbűnözés ellen. Illetve az Anisát is fölül fogjuk vizsgálni. Aztán az adatvédelmi irányelvvel kapcsolatban el kell mondjam azt, hogy a bizottság nyomon követi a magánszférával kapcsolatos fejleményeket. Elemezni fogjuk azt, hogy ezen a kérdésen, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban szükség van-e új jogszabályokra. És az év során ezzel kapcsolatban elfogadunk majd egy dokumentumot. Negyedik pont. a gyors és ultragyors internetes hozzáférés kérdése. 2013-ra mindenkinek rendez, rendelkeznie kell széles sávú internetes hozzáféréssel, ez még egy mindig érvényes célkitűzés. Garantálnunk kell azt, hogy mindenkinek meglegyen ez a lehetősége, és a 30 megabyte per másodperces átlagot mindenképpen el kell érni. Az idei év során fogadunk el ezzel kapcsolatban egy javaslatot, remélem ez mindenképpen hozzájárul majd ahhoz, hogy ezt a célkitőzést elérjük, ez nagyon fontos lépése lesz majd a stratégiának. A spektrum politikára vonatkozóan is teszünk majd javaslatot idén. Ebben 2015-ig az összes szakpolitikai, stratégiai lépést megtalálhatják, amely hozzájárul ahhoz, hogy a megvalósítási meneten is világosabb legyen. A tagállamokkal, az érintett felekkel, érdekel felekkel természetesen egyeztetünk majd. Márciusban a parlamenttel közösen szerveztünk ezügyben meghallgatást, és ez mindenképpen nagyon hasznos, hasznos volt. A bizottság amellett teszi le a voksát, hogy hatékonyabb legyen a spektrum használat. Úgy vélem, hogy a bizottság és a jogszabály alkotók bölcsen egyetért, egyetérthetnek abban, hogy 2015-ig milyen stratégiai megalapodásokat kell tenni. A nemzeti hatóságokat arra kell felkérni, hogy nagyobb befektetéseket tegyenek ebben a témában, ugyanakkor betartva a biztonsági a biztonsági szabályokat, hiszen nagyon fontosak a fogyasztó, nagyon fontos a fogyasztók védelme. Öt, ötös pont, az európai informatikai kutatás és fejlesztés kérdése. Európa és ebben gondolom önök is egyetértenek, fragmentáltan fejleszti és kutatja ezt a területet, ezt kéne valahogyan koordinálni. Nagyon fontos az is, hogy a kutatások eredményeit innovációvá tudjuk lefordítani. Egy innovációs kezdeményezést fog javasolni a 2010-es év során a bizottság ezt az in, ez az innovációs biztos feladata, de természetesen kapcsolódik a digitális menetrendhez is, hiszen az IKT is szerepel, szerepelben. Célunk, hogy nagyobb mértékű magánbefektetések érkezzenek ebbe a szektorba, illetve, hogy az IKT kutatásra fordított állami befektetések 11 milliárd eurót érjenek el 2020-ig. Nagyon fontos az is, hogy a KKV-k könnyebben és egyszerűbben hozzáférhessenek interneten keresztül az európai, illetve hozzáférhessenek a kutatási alapokhoz, az európai kutatási alapokhoz. Aztán az internetes tudás hiánya, ez nagyon sok esetben még mindig gátolja a gazdaságot, illetve ez gátolja azt, hogy az IKT-t elfogadják. Az európai lakosok jelentős aránya még nem használta soha az internetet. Sajnálatos módon nincsen elegendő oktató ebben a témában, internetes témában, és hogyha ezt megpróbálnánk, ezt megpróbálnánk ellensúlyozni, az mindenképpen munkahely teremtő jellegű lenne. Ezekre, ezért alapokra van szükség, a digitális tudást próbáljuk meg majd hangsúlyozni a következő európai szociális mm, alap konferenciáján. A konferenciáknál maradva nagyon fontos az európai kihívásokra ilyen szempontból is gondolni, Gondoljuk az előregedésre, az éghajlatváltozásra. Az IKT mit tehet a környezetváltozás, környezetváltozás ellensúlyozására? Az IKT nagyon sokat tehet a üvegház hatást okozó gázok csökkentéséért, illetve az éghajlatváltozás meg változtatásáért. Ezzel kapcsolatban már jogszabályok születtek, és hogyha szükség van rá, akkor továbbiakat fogunk javasolni, illetve megpróbáljuk az úgynevezett smart gridek, azaz intelligens hálózatok elterjedését ösztönözni. E-governance, azaz e-kormányzás, nagyon fontos, hogy ez a szolgáltatás határokon átnyúló jelleggel is elérhető legyen. 2010-ben egy cselekvési tervet fogunk elfogadni, az elkövetkezendő 5 év legfontosabb kihívásait tartalmazzák ezek, tehát hogyan lehet a belső piacot működőképesebbé tenni, illetve mik a felhasználók szükségletei. A tagállamokkal közösen tesszük mindezt, egy életkörülményeket javító program keretében, amely két évvel ezelőtt kezdődött, ez a munka két évvel ezelőtt kezdődött, és nagyon jól működik a közeljövőben fogjuk elemezni ennek a konzultációnak az eredményét, és az év végén visszatérünk ide a parlamentbe, hogy beszámoljunk erről. A digitális menetrend legtöbb pontja nagyon komoly nemzetközi kicsengéssel rendelkezik. Az igazi előrelépést ugyanis kizárólag globális szinten lehet elérni. Az internet kor, jó kormányzása szintén a program pontjaink közé tartozik. Az internet kormányzási fórumot java, ö, folytatni fogjuk, ez is szerepel a jelentésben. És tudom, hogy Sasa Wagner képviselő is bevette ezt a pontot a, a jelentésébe. Az elkövetkezendő hetekben remélem, hogy az IGF konferencia vagy találkozó résztvevőit, résztvevőnek nevét ismerjük, fogjuk már, vagy megismerjük már, ez mindenképpen hozzájárulhat a konferencia sikeréhez. Elég nagyra törő ez a menetrend. Megvalósításához az kell, hogy a kormányzási rendszer vagy struktúra sikeres legyen. Remélem, ezt sikerült elérni. A bizottság elnöke felállított egy kis szakértői csoportot a bizottságon belül, amely felelős a digitális menetrendért. Szorosan együttműködünk majd ebben a kis csoportban a tagállamokkal, megpróbáljuk azt elérni azt, hogy a a bizottságtól induló javaslatok megfelelően megvalósulnak, vagy megnyilvánulnak majd a kormányprogramokban. Egyébként évről évre felülvizsgáljuk azt, hogy a digitális menetrend programpontjaiból mit sikerült elérni. Az összes tagállam, az Európai Parlament és egyéb érintett felek, érdekelt felek részvételével egy éves közgyűlésen vagy gyűlésen megvitatjuk majd ezeket a pontokat. Egyébként a EU 2020-as stratégia keretében is megtesszük ezt, és évente beszámolunk majd a tanácsnak az előrelépésről. Még néhány adat vagy kiegészítés azzal kapcsolatban, hogy hogyan is működik a munkaprogram. Véleményem szerint némi kockázat azért van ebben a programban, hiszen eléggé nagyra törő sűrű ez. Ott van például a felülvizsgált Telekom csomag, ezzel kapcsolatban egyébként még vannak restanciaim. Aztán a roaming kérdésben is ígéretet tettünk arra, hogy hogy beszámolunk a fejleményekről, a roaming 2 jogszabályok elfogadása nagyon gyorsan történt, az árak szintjén már komoly előrelépéseket érünk el, értünk el, de a jövőben is várhatóak különböző változások. Másik fontos kérdés ez, ebben a témával kapcsolatban a hálózat függetlensége. Az új EU-s kommunikációs szabályok már most is lehetővé teszik azt, hogy különböző eszközökkel rendelkezünk, amelyek megkönnyítik a eh, hálózat semlegességet, illetve hogy azonosítani tudjuk a hálózat semlegességevel kapcsolatos problémákat. Remélem ugyanazt értjük hálózat semlegesség alatt. Ebben a témában még a nyári szünet előtt elindítunk majd egy konzultációt, hogy pontosan tudjuk, milyen változtatásokra van szükség. Az irányelveket szeretném most elmondani. Nagyon fontos a szólás szabadság, ez az alapkérdés. Átláthatóság, ebből nem engedhetünk. Harmadik alapelv, a nyílt és hatékony hálózatokba kell befektetni, és a negyedik dolog, megengedhetetlen az, hogy diszkrimináljunk a ö, különböző versenytársakat, illetve nagyon fontos az is, hogy a különböző modellek kifejlesztésével támogassuk a versenyt. Nagyon fontos az is, hogy, és ez már nem az alapelvek közé tartozik, hogy a internetes versenyképességgel kapcsolatban elindult egy programunk. Az alapkérdés az, hogy az egyetemes szolgáltatásokról szóló EU-s jogszabály mennyiben felel meg a, az a, annak az alapelvnek, hogy mindenki számára széles sávú hozzáférést kell biztosítani. Egyébként a ö, főigazgatóságunk honlapján megtalálják az ezzel kapcsolatos összes információt. Szeretném azt leszögezni, hogy jelenleg ezzel kapcsolatban még nincsen előzetes véleményem. Ez a fajta, ez a kezdeményezés, egyébként ezt a kezdeményezést nem lehet ö, ö, légüres térben vizsgálni, mindenképpen függ ez különböző gazdasági és szociális problémáktól, tehát kontextusban kell ezt vizsgálni és természetesen kapcsolódik ez a digitális menetrendhez, a társadalmi változásokhoz, ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Ezeket a komplex kérdéseket a 2009-es eh, igen versenyképes telekom csomag tükrében kell vizsgálni, és természetesen a digitális menetrend tükrében tervezem, hogy az ősz során beszámolhatok arról, hogy a konzultációnak mi lett az eredménye, illetve hogy mit tervezünk. Ha szükség lesz arra, hogy jogalkotási, szabály, jogalkotási javaslatokat tegyünk meg az egyetemes szolgáltatással kapcsolatban, akkor erről is be fogok számolni, de most még azt gondolom, hogy túl korai erről beszélni. A mai délelőtt során zajlott a Telekom tanács, vagy csúcs. Ennek az eredményéről szeretnék röviden beszámolni. A miniszterek ezzel kapcsolatos konklúziókat fogadtak el, mégpedig egyöntetően. Így aztán javaslatunkban már a világosak, hogy milyen, priorit- világos, hogy milyen prioritások valósulnak meg. Illetve az is kiviláglott, hogy mit kell tenni a kormányoknak annak érdekében, hogy a digitális menetrendet megvalósítsák. Horizontális koordinációt támogatták a miniszterek nemzeti, tagállami szinten, illetve EU-s szinten is. Véleményem szerint nagyszerű az, hogy támogatták a miniszterek a digitális menetrendet, és a csúcs alkalmával kialakíthatunk egyfajta csapatot, hiszen ezeknek a minisztereknek a feladata lesz, természetesen a bizottsággal együtt, hogy megszülessen a digitális menetrend és annak tartalma. Nagyon érdekes eszmecserére is sor került azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy az európai lakosokat, polgárokat tájékoztassuk jogról, internetes jog, felhasználási jogaikról, hogyan lehet a világháló biztonsági kérdéseiről tájékoztatni őket. Ez mindenképpen közérdek. Aztán a digitális szolgáltatások, mint az online bankszolgáltatások vagy vásárlás kérdése is felmerült. egy Európai Uniós szintű intézményt fogunk majd létrehozni, melynek székhelye Rigában lesz, amely internetes biztonsággal fog foglalkozni. A rigai kormány nagyon komoly lehetőséget biztosított hardverrel, szoftverrel, irodákkal. A lett kormány bejelentette azt is, hogy biztosítják majd az ezzel kapcsolatos ülések helyeit Brüsszelben. Ez a Beriknek mindenképpen jó tesz, és nagyon örülök annak, hogy a lett hatóságok ilyen szép ígéretet tették. A Berek igazgató tanácsa tartotta múlt héten a személyzet az igazgatóság fővételének második körét, és döntés született Andor Réma, észt férfi fogja majd eh, vezetni ezt a szervezetet. Előbb-utóbb ellátogat Brüsszelbe, úgyhogy akár meg is hívhatják őt arról, hogy eddig milyen munkát végzett, illetve a jövőben mi milyen tervei vannak. A Berik tehát menetkész, Remélem, hogy megvalósul majd az együttműködés. Lehet, hogy többször eljövök ide, mint amennyit, mint amennyiszer látni szeretnének. Itt fogok majd kopogtatni, és kérem majd önöket arra, hogy hadd számolhassak be a munkánkról. Úgy vélem, a napnál világosabb, hogy ez a digitális minitrend egyik leg, meg, legjobb eszköze, hogy meg tudjuk valósítani azt, amiről mindig is beszéltünk az európai lakosoknak, tehát, hogy a válságot le kell küzdeni, illetve, hogy az egészséges jövőnek ez a legjobb alternatívája. Egyébként a mai tanács során innen miniszternek átnyújtottam egy műanyagkártyát, erről van szó. Ezen a kártyán az látható, hogy mit szeretnénk elérni, és ehhez mit kell tenni. Láthatják, hogy milyen átlátható vagyok. Egyfajta kockázatot vállalok azzal, hogy ezt átadom önöknek, de remélem megfelelően használják ezt majd fel. Köszönöm. Eh, querida comisaria, muchísimas gracias. Tisztelt biztos asszony, megköszönöm a beszámolóját. Mindannyian már nagyon régóta várjuk ezt a javaslatot. Itt az itrében ezt a kérdést mi hamarabb napirendre tűztük. Nagyon örülök annak, hogy ellátogatott ide, és a jövőben is minden alkalommal nagyon szívesen látjuk majd önt. Remélem megismeri majd a parlament épületét, illetve ezt az intézményt, amelyet saját magán lakásának is, lakásaként is elkönyvelhet. Itt a kezemben a kollégák listája, sokan kértek szót. Jelenleg 15-en szeretnének kérdést feltenni. 16. Kérem, hogy aki még szeretne hozzászólni, azt most tegye, mert szeretném lezárni a listát. A hozzászólás ideje, attól is függ majd, hogy hányan szeretnének hozzászólni. Az utolsó forvasszony, úgy látom. Három csoportban adom majd meg a szót a képviselőknek, így válaszolhat majd biztos asszony, tehát 5-5-6 képviselő tesz majd fel egymás után kérdést. Kérem engedjék meg, hogy ne levezető elnökként, hanem képviselőként is föltegyek egy kérdést, illetve megnyilvánulhassak így is, illetve hát én vagyok a digitális menetrend jelentésnek a jelentéstevője a parlamentben. A bizottság javaslatának tükrében, tehát azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet gyorsan és hatékonyan elérni azt, hogy megvalósuljon a digitális társadalom Európában, mindenképpen leszögezhetjük, hogy a május 5-én elfogadott, parlamenti plenáris ülésen elfogadott jelentés és a bizottság véleménye javaslata között nagy az összhang. A spanyol elnökség és a svéd elnökség nagyon lelkes volt, és lelkes hm, ebben a kérdésben. Imáron a digitális menetrend tartalmi vitája lezárult. Most már cselekednünk kell, ki kell alakítanunk a digitális menetrendet. Lenne néhány javaslatom vagy elképzelésem ezzel kapcsolatban. Biztos asszony utalt ugyan már ezekre, de hadd hangsúlyozom ki mégis ezeket. Először is nagyon fontos az, hogy a Telekom csomagot a lehető leghamarabb megvalósít, megvalósítsuk. A Telekom csomag egyfajta előfeltétel, ezen, ennek a keretein belül kell megvalósulnia a digitális menetrendnek. Enélkül nagyon komoly hiányosságai lennének a digitális menetrendnek. Második dolog. A bizottsági javaslatokat nagyon gyorsan kell megtenni, hiszen a digitális menetrend határidejei is igen szorosak. Nem szabad késlekedni, hiszen már egy éve tart ez a parlamenti ciklus. Kicsit későn állt fel ez, a, ez az öt éves csapat. Így aztán azt hiszem már egy napot sem szabad vesztegettünk. A spektrum, a széles sávú, sávú hozzáférés, a hálózat semlegessége, ezek mind a biztos asszony hatáskörébe tartoznak, azt kérném, hogy ne késlekedjenek a javaslatok bemutatásával. Ezen javaslatok tartalma egyébként még nem tökéletes, ott van például a hálózat semlegessége. A bizottság menetrende is említi hogy a társfinanszírozást be lehet itt vetni, ahogy a Telekom csomagban is szerepel ez, de szerepel, felmerül a földrajzi szegmentálódás kérdése is. Kérem, hogy a hálózat semlegességben jelenjen meg az összes olyan elv, amely szerepel a Telekom csomagban. Még egy utolsó dolgot hadd mondjak. Hogy valóban megvalósuljon a digitális menetrend, ahhoz nem csak az kell, amit elmondott asszony, hanem az is, hogy más biztosok, más tárcák is segítség ezt a munkát. Ott van például a belső piaci biztos. A belső piacnak nagyon komoly érdeke, hogy megvalósuljon a digitális menetrend. Aztán a fogyasztóvédelem is nagyon szorosan kapcsolódik a digitális menetrendhez. Hogyha ezek a biztosok nem lépnek fel kellő gyorsasággal, akkor szintén gondba leszünk, hiszen nem születik meg időben a digitális menetrend. Biztos asszonynak tehát nagyon komoly és bonyolult feladata van, azonban igen érdekes, vezető szerepet kap imárom a bizottságon belül, és feladata az is, hogy a vezetése alá tartozó egyéb biztosok időben cselekedjenek. Tehát nem csak saját tárcájával kapcsolatban, hanem más tárcákkal kapcsolatban is felelősséget kell vállalnia. Én messze menőkig bízom biztos asszonyban, és kérem, hogy számoljon a parlament támogatásával, mindenképpen támogatjuk Önt majd. A következő hozzászóló következik. Eli, Eli úr. Beitrag. Biztos asszonyon elmondta azt, hogy a biztonság kérdése a digitális agenda szempontjából az egyik kulcsfontosságú téma. Van egy kérdésem a bizottság munka szervezésével kapcsolatban, az ENISZ-ával kapcsolatban készítenek majd egy jelentést az Európai Internetügynökség munkájával kapcsolatban, az ügynökség Krétán van jelenleg, és nincsen sávú hozzáférése, és nem is tényleges nemzetközi szereplő. Az elmúlt héten az amerikai kongresszus delegációja látogatott el hozzánk. Az amerikaiak elfogadtak egy törvény, mi szerint kb. 1 milliárd dollárt investáltak, illetve szeretnek investálni az internetbe. Ez ebben az évben 300 millió dollárnyi beruházás jelent, és az új törvényel, a Cyber Security Act-tel, tulajdonképpen egy felszólítás az Európai Minisztérium, illetve az Amerikai Kereskedelmi Minisztérium felé, miszerint foglalkozzon Európával. Mi a szkeptikusak vagyunk, ami az ügynökséget illeti. Van-e szükség egyáltalán struktúrákra Európában azért, hogy az amerikaiakkal egy szinten mozoghassunk, az internetes biztonság kérdésében, és én még egyszer meg szeretném kérni önt arra, hogy az új ÉZA, illetve ENIZA törvényel kapcsolatban ezt az ügynökséget ruházza fel megfelelő kompetenciákkal. A struktúrákat illetően nem gondolhatjuk magunkat egy szinten az amerikaiakkal. Ez természetesen azt is jelenti, hogy ezek a témák egy általános koncepcióba tagozódnak. Szeretnék egy példát adni, ami az Európai Unió biztonságkutatási programját illeti. A, az internetes biztonság 30-40 is összeget jelent, és nagyon fontos, hogy a bizottság a stratégiáinál a biztonság kérdését összevonja a digitális agenda témájával. Éppen ezért az ön digitális agendája mellett, illetve a biztonság kérdése mellett nagyon fontos a kommunikáció kérdése, illetve a bizottság kell, hogy rendelkezzen egy koncepcióval arról, hogy a különböző főigazgatóságok ezt a kompetenciát hogyan vonják össze, illetve az ENISA a jövőben milyen intézményi szerepet kell, hogy betöltsön majd. Köszönöm. Uh, la señora Trotman, por favor. Trautmann asszony következik. Merci beaucoup, madame la présidente. Madame la... Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Köszönöm szépen, hogy eljött az ülésünkre, és a digitális agendáról beszámolt. Van néhány pontos kérdésem. Először is szeretnék az inter interoperabilitással kapcsolatban egy kérdést felvetni. Ön ezt rendkívül fontosnak tartja. De létezik a nyitott standardok kérdése, ahol egy európai digitális stratégia részét képezi ez a téma. A legutóbbi változatban ezt a megfogalmazást nem láttam viszont, és a szabad szoftverek kérdését sem találtam meg. Miért volt szükség erre a változtatásra az átmenet és a végleges megfogalmazás között, ami normáik nem a szoftvereket illetik itt, hanem a technológiákat, és miért hiányoznak ezek az anyagból. Például a rádió frekvenciák kérdése. Technológiák semlegesebb keret nem európai technológiák számára tulajdonképpen egy nyitott ajtó, tehát hogyan lehet a versenyhelyzet tiszteletben tartása mellett, a verseny tiszteletben tartása mellett a saját fejlesztéseinknek is esélyt adni. Ön megemlítette a tagországi beruházásokat az EAD-be, de szükség van arra is, hogy felvevő piacot is teremtsünk. Ami pedig az ipari értékesítési lehetőségeket illeti, az iparban ön megpróbálta a digitális agendában mindezt nagyon pontosan bemutatni, de én nem láttam semmit a terminálok és a körök helyreállításáról ön ezt teljes mértékben kihagyta, hogy az ön stratégiája kizárólag a mi vezető szerepünkre alapoz-e a második szinten, tehát ez azt jelenti, hogy az operátorok és a gyártók, a szolgáltatók és a gyártók hogyan alakulnak európai szinten. És ami a harmadik szintet illeti, van még két kisebb kérdésem. Kaszilió kolléganő erre már részben kitért. Meg szeretném kérdezni azt, hogy a bizottságnak milyen lehetőségei vannak arra, hogy a Telekom csomag megvalósítását kövesse. Én hallgattam önt, és az ön erőfeszítései dicséretesek, de a bizottság milyen eszközöket tud felhasználni arra, hogy a megvalósítást kövesse. Vannak olyan tagországok, mint ahogy ez gyakran előfordul, egy bizonyos fajta szabadsággal valósítják meg a szabályozásokat, és az elmúlt évben hallottunk már néhány dolgot az NGN-ről, de ön ezt is szintén megemlítette. A konzultációk kapcsán ez a benyomásom, hogy néhány vállalkozás, illetve néhány szereplő visszalép attól, amit annak idején megígért. Tehát ön el tudná mondani egészen pontosan azt, hogy mikorra fogalmazódnak meg a dolgok, mikor kerül ez megvalósításra a gyakorlatban. Mert szükségünk van egy tényleges ösztönzésre, és itt vannak lehetőségeink a beruházásoknál, a magas, illetve szélesebb hozzáféréseknél. Köszönöm szépen, biztos asszony. Nagyon örültem annak, hogy a digitális agenda második pontjában ön rögzítette azt, hogy a roaming a nemzeti tarifák között 2015-ig nulla különbség kell, hogy legyen. Azt gondolom, hogy a roaming és a nemzeti tarifák közötti különbségnél a nulla, mint különbség nagyon fontos cél, 2015-ig 4-5 év van még, ennyi idő van a cél megvalósításához, a széles sávú, illetve a 800-as megahertz sávok helyett 100 megabyte per másodperc kell, hogy legyen a cél tehát kevesebb, mint egy centbe kerül egy megabájt, mint például Írországban, de vannak 19-es euró díjak is ugyanarra a teljesítményre, ugyanabban a minőségben. Mi pedig azt rögzítettük, hogy a nagykereskedelmi ár egy megabájt esetében 1 euróra kell, hogy csökkenjen, illetve 80-50 centre ugyanezen időszakban. Ez pedig azt jelenti, hogy, hogy a 100 megabyte per másodperc, mint cél az ön célja, ha ezt 19 eurós összeggel vesszük, akkor 1500 euróra van szükség. Én meg szeretném kérdezni ezt, hogy a polgárok mit gondoljanak erről, amikor majd megkapják a Telekom csomagjukat, illetve a számlát. Ön hogyan látja az elkövetkezendő hónapokban a struktúrát, az adatmennyiség növekedett, a negy, negyedik generációs megjelent önnek, milyen céljai vannak, milyen célokra tesz javaslatot. Azt gondolom, hogy mindennek nagyon gyorsan kell megtörténnie. A második pont, és ez is dicséretes, a beruházások megkétszereződése, a közberuházások megkétszereződése, és általában a beruházások növekedése. Ne tudja képzelni azt, hogy a a árverésekből bejövő bevételek a nemzetállamok szám ösztönzőt jelenthetnének-e, például egy PPP keretében a modell hogyan kell, hogy kinézzen, az Európai Unió fog-e ehhez még hozzáadni, azért, hogy ez megfelelő ösztönző lehessen a tagországok számára, és azért, hogy a beruházások mértéke is növekedhessen a telekommunikációban. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdés Lambert úré ebben a körben. Köszönöm szépen, biztos asszony. Barosszó elnöknek meg kellett volna bíznia önben, illetve az egységes piac jövőjéről ön kellett volna, hogy megbízza ennek elkészítésével. Ön sokkal ambiciózusabb, ha megnézem a célokat. És még akkor is, hogyha a digitális agendáról van szó, Ön egy nagyon ambiciózus nézetet képvisel, ez az első pozitív megjegyzésem. Ön az ICT-t nem pusztán technológiaként tekinti, hanem megoldási eszközként is. És azt gondolom, hogy ezzel lehet Európát az ipari forradalom előterébe helyezni. Katrin már megemlítette a következő pontot, ez az interoperabilitás és a nyitott standardok alkalmazása. Alkalmazása három szoftver tűnt el a végső anyagból az átmeneti dokumentumhoz képest, de még mindig eh, megpróbáljuk a eh, nyitott standardok eh, megvalósítását, ez pedig döntő jelentőségű lesz. Önhatáridőket rögzít, ez szintén nagyon fontos, nem csak a szabad gondolkodásról eh, kell megemlékezni, hanem ön valóban tényleg célokat akar elérni. Három megjegyzésem van ezen kívül még, aggodalmas területekre vonatkozóan. A célok meg sokszorozódtak, és nagyon nehéz ezeket egyenként követni. Kérem önt, hogy ne tévessze szem elől a kulcsfontosságú dolgokat. Természetesen nem szeretnénk néhány év múlva megint úgy találkozni, hogy azt kell, megállapítsuk, pusztán néhány kérdést sikerült megoldani. Pilár is megemlítette már annak a szükségesét, hogy a bizottsági támogatásokat is listán kell feltüntetni, hiszen a célok nagy része, amelyeket önök rögzítettek, más biztosok hatásköreit is érintik, és egy kicsit aggaszt az, hogy Gégen Quinn, illetve Potocsnik biztos és Hedegard biztos asszony nem kapcsolódtak be az ön digitális agendájába. Amikor a megoldásokról gondolkodunk, akkor a két említett valóban érintett, és fontos, hogy ők is bekapcsolódjanak ebbe. És van egy nagyon fontos pont még, amely rendkívül aggaszt, ez lehetőség és fenyegetés is egyben. Tudjuk azt, hogy a válós válság kirobbanása előtt uh, sem volt elég IT-s szakember ezen a kontinensen. Ha azt akarjuk, hogy a digitális agenda valóság lehessen, akkor 6 és 700 ezer szakemberre lesz pluszban szükségünk a súlyos válság idején. Nagyon fontos erőfeszítéseinket megerősíteni és erre összpontosítani. De ez fenyegetés is, hiszen nem lehet ezeket a munkahelyeket generálni. És az utolsó megjegyzésem, ne legyünk hivalkodóak, olyan elégültek, hogyha megnézzük azokat az összegeket, amelyeket az USA-ban befektetnek. 88 millió dollár, és Európában ez az összeg mindössze 37 milliárd, ha megnézzük az 500 legjobb IT cég között a 9 legjobbat, ezek közül a 9 közül egyetlen egy európai cég az élvonalban. Mi büszkék lehetünk a kis és középvállalkozásokra, de azt gondolom, hogy a globális győztesek nélkül Európában nem eh, lehet sikeres a digitális agenda. Biztos asszony? Az EU 2020-as stratégia elérése három hónap múlva nagyon fontos feladat mindannyiunk számára. Természetesen ön számíthat a támogatásunkra, de azt gondolom, hogy már így is jó irányban halad. Köszönöm szépen, biztos asszony, parancsoljon, öné a szó. Thank you. Köszönöm szépen főleg a konstruktív kritikai megjegyzéseiket és kérdéseiket. Hogy mondjam el, hogy nagyon jól tudom, hogy ez a portfólió egy horizontális portfólió, és 26 kollégával van úgymond dolgom. És ha már itt elnök körökről és az elnökről beszélünk, nyilván egymásra vagyunk utalva, és hát meglátjuk, hogy mit hozunk ki ebből de a többi 25 kapcsán azt kell mondanom, hogy természetesen meg kell kezdeni a tárgyalásokat, hogy a végén meglegyen az eredmény. Nem a saját glóriámat akarom itt fényezni, azt majd a második életemre tartogatom, ami engem érdekel, és ami az érdekem, és ezt többen el is mondták önök közül, az az, hogy végre kell hajtani a teendőinket. Az idő is mellettünk áll, és ez az egyik olyan kérdés, amelynek kapcsán azt mondom, hogy most vagy soha megközelítést kell alkalmaznunk. Az is igaz persze, hogy nehéz a dolgunk, hiszen rövid időn belül kell egy transzparens, átlátható, mindenki számára hozzáférhető megoldásra van szükség, nyilván nem teljesíthetetlenül ambiciózus célokra van szükség. Minden véleménnyel együtt tudok élni, egyetértek de Castillo képviselővel is, és természetesen minél hamarabb lépnünk kell. Nem arról van szó, hogy a nulláról indulunk, hiszen a Telekom csomag ugye már egy létező csomag, és a spektrumpolitikával kapcsolatos kezdeményezések kapcsolat csúccsal kapcsolatban is lesz egy csomaggal kapcsolatban is lesz egy csúcsértekezett elnézést. Tehát rövid időn belül kell megoldásra jutnunk. Mi történt eddig? Mit sikerült eddig kieszközölni? A digitális napirend kapcsán a kollégáimmal már számos eszmecserét folytattunk, és elmondhatom, hogy a szolgálatokkal nem mindig van egyetértés, és ezért a kollégáimnak talán még nehezebb a dolguk, de eddig sikerekről számolhatok be. Szándékomban áll a digitális agenda tekintetében egy közlemény kiadása és a helyzet az, hogy amennyiben nem vagyunk tisztában azzal, hogy a scoreboard eredményei nem lesznek pozitívak, akkor nem szabad ennek ellenére kiszállnia senkinek a hajóból. Nagyon szigorúak leszünk, amikor majd megítéljük a feladatokat. Del Castillo kolléga, az elnök asszony szólt a következőkről. Az internet legyen szabad, legyen hozzáférhető, igen, legyen semleges Európában, azt gondolom, hogy ez szívügyünk. Hogyha én mást képviselnék, azt gondolom, hogy a sziba volna hiszen ismernek már az elmúlt öt éves ciklusból, én voltam az egyike azoknak, akik nagyon világosan fogalmaztak a, ti, a nyílt és semleges internettel kapcsolatban. Ami a semlegességre vonatkozó párbeszédet illeti, júniusban jön erről majd egy közleményen, közlemény évvégéig pedig a tanács is közé teszi a saját következtetéseit, és amennyiben indokolt a közbelépés a specifikus problémák megoldására, akkor így fogunk eljárni. Ez azt hiszem, hogy magától értetődő. Éler kollégának mondom a következőt. Elmondják majd neki. Gondolom. No, Nagyon érdekfeszítő, és talán nem is az a helyes kifejezés, különös jelentőségű problémáról beszélt, amikor a biztonsági aspektusokat emelte ki. Ugye, amikor itt a hálózatról beszélünk, azonnak kiépítéséről, ez egy megosztott felelősség. Hónak nincsen kizárólagos hatásköre, szemben az USA-val, de 2006 óta minden érintettnek együtt kell dolgoznia ezen a problémán, hogy fenntartható és hatékony legyen a biztonsági politika az internettel kapcsolatban. Ugye nagyon sokszor látjuk, hogy a probléma az, hogy időben egymással felvegyék az érintettek a kapcsolatot. Fontos az információ és az adatokra vonatkozó biztonság, ezt dialógusra, partnerségre és felhatalmazásra tudjuk alapozni az érintettek részéről. Késznek kell lennünk arra, és ez egy kérdés is, amelyet önöknek is felteszek, hogy hajlandóak-e arra, hogy európai szintre emeljük ezt a dialógust, ezeket a kezdeményezéseket, és megfelelő európai eszközöket állítsunk fel, amelyekre a jövőben szükség lehet. Én úgy gondolom, hogy nyitottnak kell mutatkoznunk ezekben a párbeszédekben, nem lehet egyirányú a dialógus, mert az nem dialógus, és természetesen a legjobb megoldást keressük. A Stockholmi programot ismerem, tisztában vagyok vele, hogy az alapvető szabadságjogokat biztosítani kell ennek keretében is, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan garancia, amit az európai biztonsággal kombinálni kell. És a hálózati és információs biztonság és a kibertéri bűnözés összefüggéseit, mint ahogyan mondtam, ismerem, tudok róluk, ezeket meg kell céloznunk, ezeket a területeket. Összességében tehát azt mondhatom, hogy minden tőlünk telhetőt, minden erőfeszítésünket erre kell koncentrálnunk. A két dimenzió kötelező érvényű feladatokat szab ránk, de ezek különböznek is. Különös tekintettel ugye a, az információs és hálózati biztonságra, miközben ugye a kibertéri bűnözés és az elkövetők körre, illetve a bűncselekmények felgöngyölítés egy másik terület. Lember képviselő azt kérdezte tőlem, hogy miért nem promótáljuk jobban a nyílt szabványokat. Hát bizonyára el tudja képzelni, hogy mindeddig milyen munka zajlott. Nem hiszem, hogy a terminológián kellene itt most veszekedni, inkább lépni kell, cselekedni kell. Hogyha az eredmények ezekből a az akciókból, ezekből a tevékenységekből pozitívó, pozitívóak, akkor a szabványok is javulni fognak. Ezek gyakorlatilag eszközök, az interoperabilitás és a digitális agenda összességében a következő öt évben mindenképpen javítani fogják az egész keretet. És a legutóbbi ciklusban is elmondtam már a nyílt szabványokra vonatkozóan, hogy én milyen elvárásokat támasztok. Úgyhogy ezt kötelezőnek tartom magamra nézve is, hogy itt előrelépés történjen. Ingyen hozzáférhetővé kell tenni ezeket a a nyílt szabványokat, nem szabad semmiféle diszkriminációnak érvényesülnie a közbeszerzéseknél, az interoperabilitás szempontjából sem, és mindenkinek ugyanolyan hasznot kell, hogy hozzanak. Ugyanolyan előnyt kell, hogy biztosítsanak. Itt kell transzparensnek és hatékonynak lennünk, amennyiben ez így lesz, akkor láthatóvá válik, hogy ezekre a tevékenységekre fókuszálunk. Az ipari politika, amelyről szó esett, nos, nem fogok hezitálni, fellépni, akkor, hogyha néhány tagállam elmulasztja a végrehajtást. Ugyanis ugye ez lesz a megközelítés, akkor saját magunkat ássuk alá. A következő generációnak biztosítandó hozzáférés tekintetében ősszel lesznek javaslataim, ezek is teljesen világosak, átláthatóak lesznek, úgyhogy az üzenetet benni fogják a következő generációnak biztosított hozzáférésre vonatkozóan. Azt mondom, hogy van, akik alacsony szintű szabályozást szeretne, mások nem. Én nem akarom a szabályozást is szabályozni. A túlszabályozásnak nem vagyok híve. A piaci szereplőknek a szabályozása, és csak bizonyos szereplőknek a szabályozása nem lenne helyes Azt gondolom, hogy itt különböző alternatív szolgáltatóknak biztosíthatnánk kvázi egy, egy ilyen gyakorlati terepet. Az infrastruktúra biztosítását szolgáló szolgáltató közötti verseny kell promotálni. a roamingra vonatkozó célértékek. Nos, a nemzeti tarifák és a roaming tarifák, és ugye erről már beszéltünk korábban, még mindig azt mutatják, hogy nincs a telekom bizniszen belül harmonizáció. És ezért itt is megoldásra kell jutnunk. Egy olyan helyzetben, ahol a roaming szolgáltatásnak a díja nem térhet el a helyi tarifáktól. Azt gondolom, hogy ez egyértelmű, hiszen a fogyasztóknak a belső piacból is profitálniuk kell. Hiszen ez jó az ő számukra, hogy a telekom piacon is megtörténik a belső piaci harmonizáció. Tehát a a nemzeti tarifák és a roaming tarifák közötti különbséget csökkenteni kell. A nulla megközelítés 2015-re remélhetőleg megvalósítható válik, és ezáltal nem is fogják azt a fejünkhöz vágni, hogy nem vagyunk képesek megoldani ezt a problémát. A roaming szolgáltatások kapcsán tudom, hogy különböző alternatívák merültek fel, de ez már is nyomás alá helyezi a roaming tarifákat. És hát bízom benne, hogy a verseny majd jó irányba viszi ezeket a tarifákat mert a verseny a fogyasztó számára végül jó helyzetet fog teremteni. Át fogjuk tekinteni természetesen a roaming rendelkezésnek a működését, mint ahogyan azt ígértük, június végéig, 2012. június végéig, közben pedig természetesen beszámolunk önöknek a közben megtett lépésekről. Kutatás és innováció. Rübi képviselő vetette fel ezt a témát. A közférában megvannak a pénzek, és a hosszú távú érdek is, annak érdekében, hogy az IKT kutatást támogassák. Nem lenne helyes azt mondani, hogy ne investáljunk ebbe a területbe, és itt kell még egyszer utalnom az USA és az EU közötti tárgyalásokra, de hát tovább is léphetnénk a távol-kelet felé, hiszen a számok, főleg a távol-keleten ugye nem igazán átláthatóak, miközben nagyon sokat investáltak ebbe a területre. Tehát nemzeti és EU szinten is oda kell figyelnünk ezekre a, erre az ágazatra, ezekre a beruházásokra. Nem lehet egymásra mutatgatni, EU szinten is valóban nagyobb hangsúlyt kell szentelni ennek. A hetedik kutatási keretprogramban 16%-kal magasabb a büdzsé, amit erre a területre költünk, és 1,1 milliárdról 1,7 milliárdra fogunk elmozdulni 2013-ig, 2013-tól pedig évenként 4%-kal megnövelve a büdzsét, tulajdonképpen a rendelkezésre álló keretnek a dupláját tudjuk felhasználni. Hasonló erőfeszítésre van szükség azonban a tagállamok részéről, és hát minden tagállamot ösztönöztünk is, hogy ezeket a feladatait teljesítse. Érdekes megjegyzések hangoztak el mindannyiuk részéről, de Lambert képviselőtől különösen valóban nagyon sok célról beszéltem, és ez egy kicsit rizikós is, lehet, hogy ez a korommal is összefügg, de hát az élet nem örök, tehát most kell dolgozni. A scoreboardon belül ugye felsorolásra kerültek ezek a célok, nyitott vagyok, és amit majd átadok önöknek, azt hiszem, hogy ezzel még inkább látják majd, hogy nem a levegőbe beszélek. Meg lehet nézni ezeket a célokat, célkitűzéseket, és amennyiben nem felelek meg a célkitűzéseknek, akkor rajta kaphatnak. Az illetékes biztossal nekünk kell dolgoznunk ezen a területen. Lehet, hogy néha van egy kis félreértés, nem itt önökkel, de ez nem az én digitális agendám, hanem a bizottság digitális agendája. Tehát összességében ennél fogva a tanácsnak is asztala ez a dosszió, dosszié, tehát nagyon sok a társam, és hogyha én nem jól teljesítek, akkor azt kell mondanom, hogy többen ülnek a hajóban, és több illetékes lehet kritizálni a negatív teljesítményért. A vita végén a biztosok részéről és a tanács tagok vonatkozásában is, tehát a miniszterek és a parlament részéről is azt mondhatom, hogy akarunk eredményeket produkálni. Ami az elektronikus kompetenciákat, képességeket illeti. Az a kérdés, hogy ha valaki nem biztos abban, hogy olyan terület mellett szánja el magát, vagy teszi le a voksát, amelynek a jövője nem biztos, akkor nyilván a digitális társadalom számára biztosítani kell munkahelyeket. Tehát ez a 700 ezer munkahely, amelyről már esett szó, mindenképpen aláhúzandó. A digitális képességek, a komputerkezelés, a számítógéppel való boldogulás egy nagyon lényeges aspektus, és ez az egyik prioritásunk kell, hogy legyen a következő európai szociális alap vonatkozásában is. Nagyon lényeges, hogy tudjanak arról az emberek, hogy ez az irány helyes, sőt örömet okozhat, és meg kell ragadni ezt az alkalmat. És nem csak arról van szó, hogy globálisabbak lesznek az európai eh, cégek, vállalkozások, hanem eh, más helyeken is az egész világon kompetensebb szereplők lesznek a piacon. Van még egy kis időnk, mondja az elnök, és ebben a keretben vannak talán kollégák, akik kérdeztek volna, de már elmentek, mert máshol van jelenésük, de van nyolc kollégánk, aki szeretne kérdést feltenni, mivel elég sok időt használtam fel, de sajnos korlátoznom kell önöket is, egy percet tudok biztosítani mindenkinek, úgyhogy kérem szépen, hogy akkor a következők szólaljanak fel. Elsőként Mekis asszony. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Köszöntöm Krősz asszonyt is. Nagyon örülök annak, hogy eljött az ülésünkre, és nem csak az ön ambíciózus céljait köszönöm, hanem a tanács ambíciózus céljait is. Van néhány kérdésem. Egyetértek az előttem szólóval abban, hogy az LKT-t e esélyt kell kezelni, illetve erre így tekinteni. Egy esélyre, esélyként kell kezelni, amivel támogathatjuk a nagy társadalmakat, az energiára, a klímára gondolok, a társadalom előregedésére, de több munkahelyet is lehet ezzel teremteni. Négy konkrét kérdésem van. Különösen az a lehetőség érdekel, hogy az energiát az éghajlatváltozás céljára hogyan lehet felhasználni, ezt hogyan lehet támogatni, illetve az intelligens mérőket Hollandiában már megvitatták, ezt nem sikerült keresztül vinni. Ön hogyan látja az úgynevezett intelligens mérők jövőjét? Nagyon sok kis és középvállalkozás működik ezen a területen. Beszéltem egy olyan kis vállalkozásra, ami az egészségügy területén dolgozik az LKT-ben. Nagyon nehéz tőkét kapni a kezdéshez, nagyon nehéz elindítani egy üzletet hogyan tudjuk őket támogatni, önnek mik a tervei, hogyan tervezi támogatni kis és középvállalkozásokat azért, hogy ők pénzügyi garanciát kaphassanak. Az e-egészségügy szintén egy fontos fogalom, itt milyen terveik vannak, milyen akciókat terveztek, nagyon sok tudatlanság van, és a betegek nem informáltak. Nem a bizottság feladata lenne-e, hogy érzékenyé tegyé a közvéleményt, illetve informálja arról, hogy mit is jelent az e-egészségügy, azért, hogy ettől ne féljenek. Önnek mik a tervei? Említette, hogy beszélt az érintettekkel. Ön szerint ez egy tartós párbeszéd lehet-e? Folytatódni fog-e? Az digitális agendával ön már sok mindent tett, de tervez a további egyeztetéseket a kis és középvállalkozásokkal. Köszönöm szépen ezt a kis kártyát. Van egy hírem az ön számára. Az informatikai világkongresszus megnyitóján ön részt vett, és itt egy nagyon érdekes rendszert láthattunk, és egy kis kis kártyára az iPhone keresztül mindenféle információt le lehet kérni. Ez a Microsoft termék. egyébként. Önök ismerik a Microsoftot a bizottságban. Nébler asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövidre fogom a mondandómat. Először is köszönetet szeretnék mondani a biztos asszonynak azért, hogy lehetőséget biztosít ma a struktúrált párbeszédre. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy üdvözlöm a digitális agendáját, és jónak találom két pontra térnék ki. Egyrészt az infrastruktúrákra, a széles sávú célokra. Ez az első az ön kis kártyáján, célként elsőként szerepel. És a magyarázataiban az is kiderül, hogy nagyon fontos, hogy a széles sávú infrastruktúrákat Európa szerte minél gyorsabban megvalósítsuk. A Telekom csomag kapcsán ezzel a területtel már nagyon gyakran foglalkoztunk, és parlamentként nagyon sok erőfeszítést tettünk a bizottság a jövőbeni generációs hálózatok kapcsán nem gondolkodott el, mi ezt megtettük. Mindenkit, eh, mindenkihez csatlakozni, aki azt mondta, hogy amit megfogalmaztunk és elfogadtunk a Telekom csomag kapcsán, nagyon fontos, hogy mindez megvalósuljon. Konkrétan arról van szó, hogy befe, eh, befektetési ösztönzőket kell teremteni az üvegszálas hálózatokba, és az elkövetkezendő egy-két éven keresztül minden egyes megbeszélés alkalmával én erre önnel ki fogok térni. Nagyon fontos, hogy a 27 tagország kapcsán megemlítsük azt, hogy az államháztartások üresek, a kassa üres, és fontos, hogy a vállalkozásokat vonjuk be abba, hogy ruházzanak be az üvegszálas hálózatokba, támogatni kell őket, intelligens ösztönzőket kell kialakítani, és a telek csomag kapcsán foglalkoztunk már az ösztönző kialakításával, elmondtuk azt, hogy a beruházási kockázat nagyon fontos, hogy érvényesüljön, illetve ezt figyelembe vegyük a díjak kialakításánál, és a kockázatot megosszuk a társberuházásoknál. Várom a javaslatot, és azt is nagyon remélem, hogy mindaz, amiről már széleskörű vitát folytattunk, önköveti is a második pont, csak nagyon röviden az üzleti gyakorlata Google kapcsán nagy vitát váltott ki, mindenki erről beszél. A bizottság adatvédelmi szempontok alapján mit gondol? Ön korábbi versenyjogi biztosként nagyon sikeres volt. A bizottság jelenleg követi, illetve ellenőrzi a Google esetét versenyjogi szempontból is. Köszönöm szépen. Most Fanny Szörő úr következik. Voorzitter, dank u wel. Dank u ook voor de aanwezigheid van de commissaris hier. Ik zit er even wat, wat te reflecteren op haar opmerkingen over Second Life. Köszönöm szépen. Krús asszonynak szeretném megköszönni, hogy eljött ma hozzánk hallottam, amit elmondott, azzal kapcsolatban is, hogy van-e élet az élet után, hát sosem lehet tudni. A digitális agenda, amelyről ma beszélünk, most hát ezzel kapcsolatban egy pár fontos területet emelt ki, két dolgot szeretnék előre vonatkozóan mondani. Az egészségügyi aspektusokat is kiemelte, és az előttem szóló Nibler asszony is erről beszélt, hogy a benchmarkokról, a cseréről és az iparról esett szó ennek kapcsán, és nyilván lényeges elmondani, hogy a technológia nagyon sokat fejlődött, de nagyon felaprózódott a piac. Nézzük meg, mi a helyzet a Siemensnél. Egészségügyi belkekben sok minden történt, innovációk vannak a piacon, de nagyon nehéz tovább lépni, tovább haladni nagyok az akadályok, a kihívások. És hát beszélt itt az innovációról, a kreativitásról, mit lehetne még többet tenni. Számos célkitűzés került megfogalmazásra, de nem sikerült minden esetben ezeket megvalósítani. Az USA-ban az a helyzet, hogy egyre kevesebb a rendelkezésre álló pénzeszköz, és ha nem sikerül ezt a menetrendet horizontálisan megvalósítani, akkor nagyon nagy lesz a probléma. De nem csak horizontális, hanem vertikális megközelítésre is szükség van, hiszen minden egyes országban investálni kell a kutatásokba. Vannak európai szintű kutatási projektek, de nagyon lényeges arra is koncentrálni, hogy ezeket nemzeti szinten megvalósítsák. Merkis képviselőasszonyt nagyon jól meghallgattam, és ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy vannak finanszírozási projektek, a beruházási bank ugye garanciákat vállal az egyes projektekért, de mindenképpen figyelni kell arra, hogy az innováció konkrétan kerüljön megvalósításra. Lehet, hogy ez egy új megvalós, megközelítés. Második megjegyzésem. Megállapítottuk azt, hogy a szociális hálózatokban nagyon sok ember érintett, számos felhasználó számára nagyon lényegesek ezek a, fontosak ezek a hálózatok, de hogyha nem tartják be a felhasználók a szabályokat, akkor problémákba ütköznek, és akkor kerülnek megrendezésre az olyan viták, mint ez a mai is. Ön beszélt ennek kapcsán a biztonságról, a a védelemről, és azt hiszem, hogy az internet kapcsán itt még mindent nem sikerült kieszközölni. Köszönöm. Rövidebb felszólalásokra volna szükség, ne haragudjanak, de ezt kell mondanom. Thank you, képviselő. Köszönöm, Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak azért, hogy itt van, és az expozéját is köszönöm, és azt a kis ajándékot is, amelyet kiosztott mindannyiunknak. Nagyon fontos számunkra, hogy a célkitűzéseket valóban nyomon követhessük. Személy szerint köszönetet mondanék azért a válaszért is, amit május 27-én kaptam egy írásbeli kérdésemre. Ez egyébként a tömeg médiumok helyzetére vonatkozott a társadalmi és gazdasági válság közepette. Gondoltam itt arra, hogy nincs már lehetősége a polgároknak, hogy szabadon kifejezzék magukat. Nagyon nehéz időket él meg Európa, és a digitális menetrendre koncentrálunk, ugyanakkor egyedi, soha nem látott gazdasági kihívásokkal szemben találtuk magunkat. Mi a kiút ebből a válságból? Mindannyian keressük a kiutat, minden tagállam keresi egy olyan digitális menetrenddel, amelyre vonatkozóan nincsenek meg még a garanciák. Azt gondolom, hogy azok, akik gazdasági szociális társadalmi recessziót élnek meg, nem rendelkeznek megfelelő finanszírozási ö, háttérrel, hogy a digitális menetrend terén forradalmasítsák a jelenlegi helyzetet. És itt utalnék a nyomtatott sajtót gyártó, kezelő, megvalósító újságírókra. Annak érdekében, hogy a sajtó továbbra is egyfajta felügyelő szerepet játszhasson, azt gondolom, hogy nem elegendőek a jelenlegi források, és ezáltal el is fog maradni a nemzeti szintű áttörés. Vannak olyanok még, akik inkább szeretnek nyomtatott sajtot a kezükbe venni, nem mindenkit szívleli a digitális formában közzétett híreket. Én egy olyan tagállamban érkezem, ahol a közszereplők fizetését, a közalkalmazottak fizetését és nyugdíját nagyon nehéz kifizetni, és ezért még nehezebb egy privát szektort, egy privát magánágazatot felállítani. Természetesen ezzel összefügg akkor ennek a az ágazatnak a függetlensége, amelynek feledete az is, hogy szólásszabadságot biztosítsanak, miközben ugye a politikusok finanszírozzák ezt az ágazatot. Szerja. Köszönöm, kérem, ne felejtsék el, hogy ezt követően is lesz alkalom majd eszmecserére biztos asszonynal, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy röviden tegyék fel a kérdéseket. Én arra kérném egyébként még önöket, hogy az utolsó négy hozzászóló most tesze, tegye fel a kérdését, és ezáltal biztos az, hogy majd az összes kérdésre egyszerre válaszol. Talán gyorsabban haladunk, hogyha most teszik fel a most teszik fel az utolsó négy képviselő a kérdését, kérem röviden tegyék ezt. Tikau asszony, Korlászka Bovinska asszony, Bobby, Odi úr és Ford asszony következnek. Tessék, Tikau asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Először is meg szeretném kérdezni arról, hogy a széles sávú lefedés program milyen stádiumban van. Egy milliárd euró állt rendelkezésre ahhoz, hogy 2010 végéig az internet az Európai Unió minden egyes pontján hozzáférhető legyen. Ezt a határidőt meghosszabbították, és meg szeretném arról is kérdezni, hogy mi az új célja. Ami az Enisát illeti, én támogatom a mandátum meghosszabbítását, illetve ennek kiszélesítését bizonyos végrehajtói kompetenciákra azért, hogy a tagországokat támogatni lehessen a vészhelyzetekben. Tudjuk azt, hogy az LCT, e ICT struktúrák nagyon nehézkesek, ami pedig az interoperabilitást illeti határokon átnyúló interoperabilitásra van szükségünk az elektronikus szolgáltatások kapcsán. És azt is tudjuk, hogy a közbeszerzés 16%-át teszi ki a bruttó hazai összterméknek. 2015-ig a cél az, hogy az összes közbeszerzési eljárást elektronikusan is le lehessen bonyolítani ön ezt a célt hogyan tervezi elérni, illetve az elektronikus számla kiállítást hogyan tervezik kidolgozni úgy, hogy minden egyes cég, attól függetlenül kicsi vagy nagy, ezt a szolgáltatást fel tudja ajánlani. Nagyon ambiciózus az elektronikus aláírás kapcsán az ön programja, és biztos vagyok abban is, hogy tudna néhány szót szólni az elektronikus aláírás engedélyezéséről. Végezetül pedig felszeretném eh, szólítani arra, hogy az e-governance kapcsolatos programban a tagországokat szólítsa fel arra, hogy új stratégiákat eh, dolgozzanak ki a kiber biztonság érdekében, és jobb hálózatokat alakítsanak ki, amennyiben ezek a stratégiák még nem léteznek. Nagyon fontos az interneten belül egy ilyen biztonságot megvalósítani, hiszen egyre több szolgáltatás jelenik meg, az interneten egyre több adat mozog, és nagyon fontos a biztonság szempontjának érvényesítése. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen az ambíciózus célokat. Ezek a célok nagyon világosak, és ezeket világosan kell megvalósítani. Lehet, hogy minden évben egy ilyen kis cédulát kaphatunk öntől, ahol a célok megvalósulása kerül feltüntetésre. Én a célokkal kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni, hogyha az összes európai hozzáfér a szélesávú internethez, ez ugye egy cél, akkor egy másik cél lehet a gyors, szélesávú hozzáférés azért, hogy az összes európai profitálhasson ebből. Ez pedig azt jelenti, hogy ezeket a célokat a tagországoknak kell elérniük, és ugyanez vonatkozik minden tagországra, függetlenül, hogy milyen mértékű a szélesávú hozzáférés. Hogyan lehet azokat az országokat bátorítani, akik lemaradtak a szélesebb internet biztosításában. A kormányokat hogyan lehet bátorítani? Sajnos el kell mennem, mert egy másik szakbizottsági ülésre kell um, sietnem. Angelika majd továbbítja az ön válaszát. Köszönöm szépen, Odi úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, biztos asszony. Az Európai Unió megbukott. Nincsen teljesítőképes gazdaságunk, az itt nem tudjuk finanszírozni, a Galileót sem, a polgárok esélyeit kell egyenlővé tenni. Ezt hogyan akarjuk megvalósítani? A polgár belefáradt az ígéretekbe, illetve ezek hallgatásába. Az esélyegyenlőség függe a, függ az eszközökhöz való hozzáféréstől, és hogyan tudjuk ezeket az eszközöket biztosítani, hogy milyen garanciákat tud ezekre biztosítani. Ami pedig a tartalmat illeti, a szerzőjogok, az alapjogok, az adatvédelem, rasszizmus, az idegengyűlölet, a diszkrimináció, nagyon fontos, hogy ne terjedjenek el. Ön hogyan tudja a tartalmakat biztosítani mindezek kapcsán? Fogtasszony. Nem voltam itt az ülés elején, elnézést kérek, éppen azért, mert a, tagországi miniszteremmel eh, találkoztam, ez is azt mutatja, hogy mennyire fontos az Egyesült Királyságban ez a téma. A, szélesebb hozzáférés nagyon fontos téma. Minden, nagyon fontos, hogy a legelmaradottabb vidéki térségeken is hozzáfér mindenki a szélesebb internethez. Az én térségem nagyon sok innovatív megoldás van azért, hogy ezeket a vidéki térségeket bekapcsoljuk a szélesebb hozzáféréshez. A pénz előteremtése rendkívül fontos a jelenlegi helyzetben, éppen ezért nagyon fontos, hogy optimalizáljuk a meglévő infrastruktúrákat. Például a vidéki iskolák rend, fontos, hogy rendelkezzenek egy közfinanszírozott sávval, de amikor a gyerekek az iskolából hazamennek, akkor ott már nincsen hozzáférés. Tehát nagyon fontos, hogy a közinfrastruktúrát megosszuk. Nagyon nagy a zűrzavar az Európai Unió állami támogatásokkal kapcsolatos szabályozásáról. Ön ezt elmondta az elmúlt évben. Megpróbálta tisztázni az állami finanszírozás támogatás témát. Ettől függetlenül fontos, hogy a szakadék megszüntetéséhez hozzájáruljon a közfinanszírozás, és ezt az üzenetet tovább kell egyszerűsíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm. If you don't mind, I start with just reacting. Köszönöm szépen. Ha megengedik, először az utolsó kérdésre válaszolok. Hogyha zavar van, akkor kérem, hogy Magyarázzál kell nekem, hogy pontosan ki, mit, miért nem ért. Sokszor azok nem értik a helyzetek, akik nem, akiket nem is érdekel. Nagyon fontos, hogy ne beszéljünk elveszett generációról, ne legyen digitális szakadék, és ne becsüljük alá képességeinket, hiszen nagyon sokat tehetünk. A kis kártyáról olvashat, kártyán olvashat, hogy egészen világos, 2013-ban mindenhol rendelkezni kell szélesebb hozzáféréssel. Ezt könnyen lehet ellenőrizni, hogy megvalósítottuk-e. Ehhez egyébként szükség van a tanács elkötelezettségére is, hiszen a tanács a beszélgető partnerünk, hogy ez megvalósuljon. Egyébként nem csak a vidéki területekről van szó, hanem más területekről is. Az iménti miniszteri tanács miniszterre való egyeztetésen nyilván szóba került az is, hogy az új internetre, internetes vállalkozásokat is segíteni kell, de a műholdas elképzelések vagy megoldások is szóba jönnek, nyilván ez ezt például a vidéki területeken jól lehet hasznosítani. Az ezzel kapcsolatos szabályokat, tehát állami támogatás, stb. ezeket rendszeresen felülvizsgáljuk, a Barrozó egyes bizottság is aktívan szerepet vállalt ebben. Én úgy gondolom, hogy a szabályok immáron világosak, de ha nem, akkor kérem pontosítsák, hogy mire gondolnak. A Barozó egyes bizottság lehetővé tette azt, hogy egy milliárd, és nem egy milliárdról van szó, hogy pontosítsak, hanem 1,3 milliárdról. Tehát ezt az alapot, egy ekkor alapot lehet igénybe venni széles sávú célok megvalósítására. És el kell mondjam, hogy ennek az alapnak csak harmadát száll, használták fel erre a célra. Úgyhogy ez a pénz megmaradt, ezt a továbbiakban is használni lehet. Vagy komolyan vesszük azt, hogy a digitális jövőnket így képzeljük el, de akkor ne hagyjuk, hogy a rövid távú problémák eltérítsenek minket. És komolyan beszélek, A digitális világban időbe telik, amíg a befektetések meghozzák gyümölcsüket. Valóban kultúráról, oktatásról, versenyképességről beszélünk, mindezt kommunikálni kell valahogy. Most pedig próbálok sorban válaszolni a kérdésekre, így pedig röviden. Éghajlatváltozás. Merkis asszony tette fel ezt a kérdést. Tudatában vagyok annak, hogy a digitális menetrend kiváló lehetőséget biztosít az éghajlatváltozás elleni harcnak. Az intelligens hálózatokat is föl kell használni, ezeken keresztül is megmutathatjuk, hogy komolyan veszük a dolgot. Az iparral konzultálni kell, de nem csak velük, hanem helyi, és tagállami szinten is. Hogyha nem használjuk ki ezt a lehetőséget, akkor nincs más lehetőségünk. Nem kényszerítheted arra nemzeti kormányokat, vagy tagállami kormányokat, hogy ezzel éljenek, de ha komolyan gondoljuk a dolgot, akkor mindenképpen élni kell ezzel. Sokkal többet kéne arról beszélni, hogy az európai ipar nagyon hatékony. És hogyha valaki intelligens mérőeszközöket használ, az nem csak a nem csak a ipar, nem csak a kliensnek jó, ha felhasználónak, hanem hanem spórolunk is vele és ezzel a környezetnek is jót teszünk. Ez mindannyiunk számára alapvető fontosságú, és mint említettem, ez nagyszerű lehetőség is. Ezzel kapcsolatban számos javaslatot tettem, tehát, hogy mindenki hozzáférhessen például online egészségügyi adataihoz, aztán, hogy a interoperabilisak legyenek a különböző páciensek adatai, dossziéi. És fontos az is, hogy a egészségügyi adatok hordozhatóak legyenek. Az emberek nem zárkoznak el ezen új lehetőségek elől, viszont azok, akik úgy érzik, hogy tevékenységük, és itt most az egészségügyi dolgozókra gondolok, kórházakra, klinikákra, tehát hogy azok, akik féltik tevékenységüket, azoknak a véleményét is figyelembe kell venni, hiszen nélkülük nem lehet semmit sem elérni. Liberasszony, és a széles, Liberasszony a széles sávú szolgáltatásról tett fel kérdést, a fejleményeket természetesen figyelemmel kísérjük. Még mindig nagyon kevesen, nagyon kevés a magánbefektetés ebben a témában. És ha ezen nem változtatunk, az a versenyképességünknek tesz rosszat. Úgyhogy PPP-kre van szükség. és meg kell adni azt a lehetőséget, meg kell adni azt a lehetőséget, hogy ezen a területen is profitot termeljenek. Ezt a kérdést mindenképpen konstruktívan kell felkarolni. Google probléma. Almunia kollégám bizonyára foglalkozik a Google tevékenységének komoly vizsgálatával. Azt hiszem, még túl korai lenne erről beszélni, tehát hogy formálisan hogyan járunk el. De konstruktíven fogalmam, fogalmazva, jó lenne, ha lenne egy európai Google. És ez valójában Amulia úr tárcájához kapcsolódik. Következő kérdés. Enci úr kérdése. Tudom, hogy ez egy eh, rendkívül eh, kényes kérdés. Már elküldtem önhöz az írásos eh, válaszomat ezzel kapcsolatban. Aztán egy tágértelmű kérdés a befektetésekről, erről már, erre már reagáltam. De nagyon fontos az is, hogy közösen próbáljuk meg azt elérni, hogy az EU-s pénzeket széles sávú hozzáférésre költsük. E aláírásos, aláírással kapcsolatos irányelv, egy 99-es irányelv, ezt is modernizálni kéne. Az irányelv értelmében az aláírás azonosítja az aláírót. Tehát ebben az aláírásban megtalálható egy következő jogszabály csírája, a 99-es jogszabályt, vagy irányelvet majd felül fogjuk vizsgálni. Kolárszka asszony kérdése. Amikor a tagállamokkal egyeztetek majd szélesávú stratégia ügyében, akkor mindenképpen a koordinációt és az átláthatóságot is megemlítem. Aztán a beruházási bank EU-s alapját is mindenképpen figyelembe vesszük. És amint lehetőség nyílik rá, tájékoztatom önöket a fejleményekről. A szélesávról már beszéltem. Megpróbáljuk azt is elérni, hogy a tartalomhoz való hozzáférés jogosan és egyszerűen történjen. Ezt már korábban is mondtam. Még egy dolog, e az elkövetkezendő öt évben Nagyon fontos az, hogy a lakosság és a vállalkozások nagyobb lehetőségeket kapjanak az e-kormányzásban. Fontos az is, hogy a mm, e, e, egészségügyi adatok hordozhatósága megvalósuljon, és ez a közigazgatás összes adatára igaz legyen. Elnök, Köszönöm szépen, biztos asszony, megköszönöm, hogy ilyen tartalmas válaszokat adott, és remélem a jövőben még számos alkalmunk lesz arra, hogy ezeket a kérdéseket megtárgyaljuk. Köszönöm még egyszer. Yeah, yeah. someone is having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 tőkét biztosított, illetve küldött el az internet fejlődéséről, az internet szabályozásáról. Most Francisco Sosa Wagner képviselő fog a módosító indítványokhoz kapcsolódóan néhány szót szólni, holnap fogunk szavazni, és június 25-en lesz a szavazás a plenárison parancsoljon, a jelentést a szó. Köszönöm, elnök úr. Először is mindenkit szeretnék megnyugtatni. Kedves kollégák, a lehető legrövidebben fogok hozzászólni, mert nagyon sűrű dél áll mögöttünk. A legtöbb olyan kérdést már megtárgyaltuk, amivel ez a jelentés foglalkozik, úgyhogy azt hiszem már elég könnyen, el tud, egy elég pontos elképzeléseink vannak a kérdésről. Mielőtt rátérnék a módosítások szövegére, szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentőstevőknek, hiszen kitűnő volt az együttműködés, nagyon könnyű volt velük együtt dolgozni. Az árnyék jelentéstevők munkája, illetve a módosítások is javították az én javaslatomnak vagy szövegemnek a minőségét. Valóban holnap fogunk szavazni ezen módosításokról, ahogy ezt az elnök úr is bejelentette. 5-6 csoportba sorolnám a módosításokat. Az első csoport arról szól, hogy globális köztulajdon-e az internet. Ez, jelen, ez a kifejezés már szerepel az én szövegemben is. A módosítások értelmében nem csak globális köztulajdonról van szó, hanem olyan köztulajdonról, amelynek kormányzását a közjó érdekében és képviseletével kell megtenni. A kettes kompromisszum az alap értékekről szól, természetesen erről sokat vitáztunk az elmúlt hónapokban. Nos, miről is van szó valójában? Hogy mindenki számára világos legyen ez? Arról van szó, hogy az Európai Unió által megtesítesített értékek, és amelyek szerepelnek a szerződésben is, az összes nemzetközi fórumon képviselve legyenek. Olyan nemzetközi fórumokon is, amelyek az internet kormányzásával foglalkoznak. Ezen értékeket kell védeni, azokon a fórumokon, akik általánosságban nem egyeznek meg ezen értékekben, tehát nem osztják az EU ezen értékeit. Olyan értékek ezek, mint említettem, amelyeket a szerződésekben is rögzítettünk, illetve amelyek civilizációs értékek, és amelyeket minden körülmények között védenénk. Hármas kompromisszum. Ez egy pontosítás valójában. Arról szól lesz, hogy milyen feltételek mellett lehet használni az internetet, milyen korlátozások elképzelhetők. A gyermek védelmi, vagy a kiskorúak védelmét hogyan lehet elérni, milyen korlátozásokkal. Itt az abszolút minimumra kell gondolni, két alapérték mentén, a hatékonyság, illetve az arányékosság elvére gondolok. Ezek is szerepelnek a, szerepe, a szerződésben, és nagyon komoly múltra tekintenek vissza az EU értékeiben, a Strasburgi Emberi Jogi Bizottság, Bíróság joggyakorlatában. Úgyhogy, mint említettem, ezek is, ezek a módosítások is nagyon jót tettek az én eredeti szövegemnek. Négyes kompromisszum. Ez egy kiegészítés. Arról van szó, hogy a 27 tagállam kormánya milyen elvek mentén kell, hogy megfigyelje az internet használatot. A biztos asszony említette a demokratisság, a több oldalúság, az átláthatóság, a nyitottság, az interoperabilitás, a hálózat semlegesség, a privát szektor felelőssége, az integratív kormányzás támogatása. Ezen kérdésekről lenne szó, vagy szempontokról lenne szó, tehát mindarról gyakorlatilag, amiről ma beszéltünk, ezek szerepelnének a négyes kompromisszumban. Nos, innentől kezdve Azt kell hangsúlyozni, hogy a, az Európai Unió intézményeinek koordinációja milyen fontos ö, az internetes fórumokon. Tehát internetes kormányzással foglalkozó fórumokon. Ezt nem csak, itt nem csak az ICANN-re gondolok, hanem egyéb nemzetközi fórumokra, intézményekre. Már az eredeti jelentés tervezet is komoly hangsúlyt helyezett a koordinációra, tehát hogy az összes európai intézmény koordinált módon fogalmazza meg véleményét, illetve hogy az internet kormányzásban hatékonyan kell fellépnünk. Ez az, ez az jelentés egyik alapmondandója, hogyha az európai intézmények rendezetlenül mutatják be gondolataikat, akkor ez mindenképpen megváltoztatandó, korrigálandó. Világosan kell pozícionálnunk magunkat, közös álláspontokra van, állásfoglalásokra van szükség. És ez igaz a 27 tagállamra is. Ezzel kapcsolatban a módosítások számos javítást javasolnak. El, az is felmerül itt, hogy a vitás kérdésekben, peres kérdésekben az ICAN döntéseit akár felül lehet vizsgálni. Aztán a finanszírozás finanszírozás sokoldalúvá tételét, tehát hogy ne csak egy forrásból érkezzen, érkezzen a finanszírozás az ICAN részéről. Világosan kell ismernünk az ICAN hátterét, illetve azt is biztosítani kell, hogy az ICAN vezető tanácsa, vagy igazgató tanácsa ne független, de ö, olyan intézmény legyen, vagy olyan testület legyen, ahol, mely, ahol számos érdek képviseletet kap. Mint jelentéstevő természetesen támogatom az összes kompromisszumos módosító javaslatot. Néhány kérdésben mindenképpen plusz jelet kellett tennem a szavazó listára, hiszen máshol ezeket már kifejtettük, és végezetül elmondanám azt, hogy a mai napom, mai délután meghallgat, meghallgathattuk azt, hogy, az EU, hogy a LIBE szakbizottság itt a parlamentben hogyan vélekedik erről. Elolvastuk az ő véleményüket. Ez ma született meg, még nem tudtuk ezt részletesen elolvasni, és mint említettem, ma történt ennek a kérdésnek megvitatása a Libében, ma szavaztak erről. Most még egyszer köszönetet mondok mindazoknak, akik segítették a munkát, a képviselőket, képviselőknek is köszönetet mondok, és természetesen az Európai Bizottság szakértőinek, szakértőinek is. Köszönöm, hogy az elnök Van következik. De, de prezentáció van onze eh, rapportőr. Igen, én is nagyon röviden fogok hozzászólni, úgy, mint az előttem szóló, hiszen a legfontosabb pontokat felsorolta, kétszer volt már eszmecserénk, megfelelő kompendárral láttuk el a módosítókat, de a kompromisszumok fejezik ki ugye az egyensúlyt. Vannak értékeink Európában, ezeket pedig nagyon egyértelműen meg kell szövegezni. Ki kell őket domborítani az egyes szakaszokban. Arra gondolok itt, hogy mennyire lényeges a közszféra, az állami és a magán jellegnek az összefésülése, illetve megkülönböztetése is. A jogi szakbizottság véleménye elég későn érkezett, ma délután megnéztük a frakción belül ezt a szöveget, És hogyha azt mondják önök, hogy jó, hát ez rendben van, akkor azért a hatos bekezdéshez lenne egy megjegyezni valóm, Ugye itt arról van szó, hogy a kormányoknak fel kellene hagyniuk az internet elérés, cenzúra, tartalomszűrés, ellenőrzés vagy egyéb eszközök általi korlátozásával, és nem követelhetik ezt a magánszervezetektől sem. Tehát a jogi szakbizottság azt mondja, hogy ez a fajta ellenőrzés, hát jó, mondjuk ez talán nem korlátozás, nem intervenció, de a jogi szakbizottságban az a kifejezés, hogy monitoring, tehát a felügyelet, ez nem helyes. Tehát talán helyén való volna törölni azt, ami itt szerepel. A néppárt holnap erről külön szavazást kérne. Ezt, ezt kérvényezi legalábbis a monitoringgal kapcsolatban, majd meglátjuk, hogy a többi frakció hogyan vélekedik erről. Köszönjük szépen, Trautmann asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm a jelentéstevőnek a munkát. Nagyon jól tudta kialkudni a kompromisszumokat. És azt kell mondanom, hogy a frakciónk egyet ért önnel egy előkészítő ülésen meg tudtuk vizsgálni ezeket a kompromisszumokat, és sikerült a jelentéstevőnek olyan megszövegezést, olyan terminológiát alkalmaznia, amelyek okán több kompromisszum okafogyottá vált. Ugye jelenleg az internet kormányzásról szóló ülést készítjük elő, és ha jól értettem, elnök úr, akkor egy delegációt küldenénk erre az ötödik fórumra, talán egy kicsit nagyobb delegációt, mint ahogyan eddig küldtünk. Vilniusban lesz Litvániában ez a fórum, és hogyha lehet lehetőséget kanyarítani egyfajta műhelymunkára, akkor azt gondolom, hogy ez a Szóza Wagner jelentés nagyon fontos tartalommal járulhatna ez hozzá a nyelvi pluralizmust is aláhúzná. És ez a vélemény nyilvánítás szabadságát is kiemeli. Összességében tehát az alapis, alapvetéseket illetően egyetértünk a szöveggel, ami a hatásköröket illeti az internetes kormányzással kapcsolatban, ez eldöntendő, jövőbe tekintő megoldásra van szükség, az ICAN vonatkozásában, illetve annak fejlődésével kapcsolatosan is. És örömmel tölt el bennünket, hogy holnap majd a jóváhagyásunkat is adjunk ehhez. Lambrec képviselő. Köszönöm szépen. Csak egy megjegyzést szerettem volna tenni, amely az eljárásra vonatkozik. Hogyha a gyermekek védelméről beszélünk, akkor megint megnyitjuk ezzel a vitát, illetve arról, hogy az internethez való hozzáférést hogyan korlátozzuk. Engem ez bosszant. Nagy fáradtsággal sikerült a harmadik eh, olvasatban a Telekom csomagnál megállapodásra jutni. Szükség van tényleg arra, hogy megint előről kezdjük az egészen? Hogyha ugyanazt akarjuk mondani, akkor elmondhatjuk ezt, hogy nincs értelme, vagy esetleg semmi értelme nincsen. Nem gondolom, hogy minden egyes jelentésnél egészen előről kéne kezdenünk mindent, hiszen ez kétértelműsíti a szövegeket. Az eljárással kapcsolatban van kérdésem, egyébként csatlakozni tudok Katrinhoz, és köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Nagyon jó volt az együttműködés. és örülnék annak, hogyha a szövegeknél nem fogalmaznánk kétértelműen. Köszönöm, mondja az elnök, úgy tűnik, hogy nincsen további hozzászólás, illetve van elnézés, François Grosztet parancsoljon. Köszönöm szépen. Korábban nem kértem szót, nem is tudhatta az elnök úr, hogy szót akarok majd kérni, csak nagyon röviden szeretnék emlékeztetni arra, az ilyen szövegeknél oda kell figyelni arra, hogy ne folyamatosan a Telekom csomagra térjünk újból és újból vissza. Szeretnék utálni arra, hogy figyelni kell az egyensúlyra. Egyensúlyt kell találni a szerzői jogok eh, és az alapjogok védelmek között, illetve az információhoz való jogok védelme között. Nagyon fontos itt az egyensúly. És érthető, hogy néha az irányelv miatt problémák jelentkeznek az értelmezésben. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most tényleg nem látok további hozzászólást, és azt javasolom, hogy Nébler úr mondjon a bizottság nevében néhány szót. A bizottság üdvözli ezt a jelentést, folyamatos a vita, és egyetértünk a jelentéstevővel abban, hogy az internet globális érték, és fontos, hogy a közös európai értékeket támogassuk. Fontos, hogy egy hangon szólaljunk fel, illetve egyformán közelítsük meg ezt a kérdést. Értékeljük azt is, hogy ami a biztonságot illeti, és a stabilitást, a kiberbűnözés elleni küzdelmet előtérbe helyezték. Ami a az új intézményeket eh, illeti, örülünk annak, hogy az Európai Parlament elismeri a kormányzati tanácsadó bizottság munkáját, a GAK munkáját, de ez nem az egyetlen ilyen tanácsadó szervezet. A vitarendezést is támogatjuk, illetve az áttekintést. Nagyon fontos pártatlannak lenni és függetlennek. Az Európai Parlament érdeklődését az ilyen a szerződéssel kapcsolatban üdvözöljük, és nagyon fontos, hogy a nemzetközi közösség érdekeit is figyelembe vegyük, illetve fontos, hogy Európa is fontos szerepet töltsön be a vitában az Egyesült Államok mellett. Köszönöm. Nibel úr, mielőtt a jelentéstevőnek még egyszer megadom a szót, Szeretném felhívni a figyelmét egy problémára, amelyre az én figyelmemet is felhívták. Ez pedig a jogi bizottság véleményét illeti. A 8-as bekezdésben számos olyan gondolatot fogalmaztak meg, amelyek a szerzői jogok védelmét illetve érinti. A jelentéstevő el tudja fogadni azt, hogy a szerzőjogok védelmét még valahol elhelyezze az anyagban. Ez a júri 8-as módosító indítványa. Egyébként erről nem volt szavazás, azért mert azon a véleményen voltunk, hogy ez lefedett. Tehát ami a szerzőjogok védelmét illeti, mit gondol erről a jelentéstevő? Vamos a ver. Mm, eh, muchas gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Válaszolnék kollégáim véleményére, Van Nistelrooy úrral kezdve. kezdeném. A Libe szakbizottság véleménye most érkezett, épp hogy elolvastuk, de az ülés, a mi ülésünk végeztével eh, sokkal alaposabban végig fogjuk ezt nézni. kicsit szorosra vettük az ütemtervet, ugye most kaptuk meg a véleményt, tehát er, most beszéljük meg ezt a, ezt a jelentést, és holnap már szavazunk is. Minden esetre alaposan elgondolkozunk azon, hogy mit is olvashatunk a véleményben. Trautmann asszony kedves szavait megköszönöm. Ez a jelentés talán hasznos lehet és megerősítheti a parlament jelenlétét a különböző nemzetközi fórumokon, gondolok például a szeptemberi Vilniuszi fórumra, ez is a célja a vitánknak, illetve a jelentésnek. Lambert úr és Grosztett asszony említette a problémákat, illetve a szerzői jo- tulajdonjogokkal kapcsolatban tett egy, tett egy megjegyzést elnök úr. Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy az első egyeztetésektől kezdve én kihangsúlyoztam azt, hogy hogy az internetes kormányzás, mint olyan, egy túlságosan nagy falat, túlságosan tág terület, nem lehet az összes kérdésről ebben a jelentésben nyilatkoznunk, ez egy túlságosan nagy zsák, ezt nem lehet még itt az jelentésben megtárgyalni. Arra kéne szorítkozzunk, hogy az internetes kormányzásról hogyan vélekedünk. A Telekom csomag, illetve egyéb kezdeményezések, amelyek jelenleg is zajlanak a parlamentben, véleményem szerint kívül esik a jelentés hatáján. Tehát csupán az internet kormányzásával kéne foglalkozunk, ezt akkor leszögeztük az árnyék jelentéstevőkkel. A viták során számos egyéb téma is fölmerült, és ezért szerepelnek ezek a témák a jelentésben, a módosításokban. Például a szellemi tulajdonjogok, avagy a kiskorúak jogai. Most eljárás jogi szempontból nagyon nehéz bármivel is kiegészíteni a jelentést, úgyhogy azt kell mondjam, hogy ez a véleményem, nem lehet az összes témáról az összes helyen mondani valamit, ez nagyon nagy zavart kelt, főleg azok számára, akik akik nem rendelkeznek európai vagy EU-s intézményi háttérrel, tehát egy átlagember számára nehezen érthető ez. Ugyanakkor valóban nagyon nehéz az átfedéseket teljes mértékben kiküszöbölni, néhány téma egész egyszerűen itt-ott felüti a, felüti a fejét. Köszönöm. Tessék. Lamberts úr. Igen, jelentéstevő gyakorlatilag egyetértett azzal, amit az imént elmondtam, nem kell semmit megismételni több helyen de nagyon nehéz egy ilyen bő témát egy rövidke jelentésbe beszorítani. Akár ki is hagyhattuk volna egyébként ezt a témát, ebben a témában a parlament még többször fog nyilatkozni szerzői jogokról, nem ez az utolsó esélyünk. Lesz még erre alkalmunk. Elnök? Elnézést, nem az a probléma, hogy itt három plusz szóba a módosításban, a szerzői jogokról, a júri szakbizottság időben ö, állást foglalt a kérdésben, de a lényeg az, hogy holnap szavazzunk erről, avagy sem. Jogi, jogi szempontból szerintem mindenképpen szavazni kéne erről. Lambert úr, pán a titkárság hibázott? vagy lehet, hogy a titkárságnak más a véleménye mindenről? Én is elnézést kérek. A, a titkárság úgy vélte, hogy ez a, hogy az alapjogok mindenre vonatkoznak, és hogyha ebből egyet kiemelünk, a szerzői jogokat, akkor az formálisan nem jelent újdonságot. Egyébként számos eltérő vélemény létezik, például Odi úrnak is más a véleménye. Az is elképzelhető volt, hogy a jelentéstevő ezt a kérdést egy másik bekezdésben szerepeltesse, mármint természetesen egy olyan helyen, ahol ennek értelme is lenne. Ezt próbált elérni Odi úr. Lambertsu. De hogyha egy alapjogra utalunk, akkor miért nem utalunk az összesre? Elnök. Jó, akkor a titkárság álláspontját kérem, hogy támogassuk. Vannak alapjogok, a diszkrimináció, rasszizmus és idegen gyűlölet elleni fellépés az alapjogok közé tartozik, a szerzőjogok nem ide tartoznak. Az alapjogok szerepelnek a szerződésben, a szerzői jogok és a szerzői jogok is szerepelnek benne, ezért, benne, ezért is ezért is említette ezt a kérdést a, a jogi bizottság, a szerzői jogok nem szerepelnek a jelentés egyéb részeiben. Akkor holnap ezt a kérdést említjük majd az elnöknek, ő fog állást foglalni. Jelentéstevő. A jelentéstevő ragaszkodik ahhoz az álláspontjához, így ez a kérdés nem merült fel az egyeztetések során. Valóban az alapjogok egy lapra tartoznak, az egyéb kérdések, mint a szerzői jogok pedig máshova. Nem tudom, hogy eljárás jogi szempontból mit kell, miről kell holnap szavaznunk, miről nem kell holnap szavaznunk. Nyilvánvalóan a titkárság ezt a kérdést meg tudja oldani. De hogyha arra kerül a sor, hogy erről szavazunk, akkor én előre bocsátom, hogy negatív jelzést adok mag, Hogyha ezt a kérdést szerettem volna bevenni a jelentésbe, akkor ezt már rég megtettem volna. De az említett okoknál fogva ezt nem tettem meg. A szakbizottság elnöke és a titkárság szakértelmében és bölcsességében azonban maradéktalanul megbízom. Elnök, köszönöm szépen, akkor holnap meglátjuk, hogy mi lesz, mi lesz ezzel a kérdéssel. Akkor, hogyha jól értettem, a Libe véleménye megváltoztathatja még a szavazati listát. Fanny Szörolnak van még mondani valója? is e Igen, ami a szavazás előkészítését illeti, szeretném azt mondani, hogy a néppárthoz hasonlóan külön szavazást kérni erre a részre. Egyébként pedig a jelentéstevő múlik, hogy javaslat találjon elő csak ezt szerettem volna javasolni, nem többet. Jó, mondja az elnök. Ha további felszólalók nincsenek, senki nem kér szót, úgy látom, akkor javasolnám, hogy fejezzük be az ülést, és holnap reggel kilenckor találkozunk. Szép estét kívánok!